Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. Első napi rendi pontunk a napi rend elfogadása, és csak jelezni szeretném, hogy az ülés első felében, eh, amely napi ma este 7 óráig tart, tehát hogy 7 óráig tart, és a 29-es pont alatt a szubszidiaritás kérdésénél Lesner kollega kérésére a konszolidált vállalati adóalapokról fogunk beszélni. Úgy gondolom, hogy ez probléma nélkül felvehető a programba. Egyébként nincsen egyéb megjegyzés a napi rendel kapcsolatban, ha csak most valaki nem kíván hozzászólni. Úgy látom nem, akkor elfogadatnak tekintem a napi rendet. A kettes napi rendi pont az elnök közleményei számos előadót kell kineveznünk. Time asszony az alkalmazandó jog és határozatok, a házastársi tulajdonra vonatkozó jogszabályok végrehajtásával, valamint a bíróság alapszabályzatának módosításáról szóbó kollega írja a jelentést. A tanács rendelete, amely a hivatalos közleményben fog megjelenni, eh, Rót Bérendasszony ír a következő témáról, amely az alkalmazottak jogállásáról szóló. Rapkai úr a, a szabadalmi jogról, vala, eh, eh, Lassá úr a nyelvi rendszerről, a jogi szab, az Európai Uniós szabadalmaknál. Én magam a jó, az Európai Uniós jogi szabadalmakról, Eszpáróni kollega, Zeverin képviselő mentelmi jogáról, Lichtenasszony a nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférés, valamint az offshore olaj- és gáztevékenységek. Lechner úr kollégája közben átkerült a koordinátorokhoz, én pedig azt kérem még ezeken kívül, hogy hagyjuk jóvá a 2011. március 21-22-i, valamint a 2011. április 11-12-i ülések jegyzőkönyvét senki nem kifogásolja, akkor ezeket is egy, egy szószra elfogadtuk. A következő napi rendi pontunk a workshop, biztos asszonyt és a bizottság elnökét Julián Reding asszony szívből köszöntöm, nem ismeretlen előttünk és számunkra. Ma is részt vesz workshopunkon. Ezen kívül Zsombor Ferencet is üdvözlöm, remélem helyesen eltettem ki nevét, aki a Magyarország Igazságügy Minisztérium államtitkár helyettese. A magyar elnökséget képviseli. A szakértők, akik hozzá fognak szólni, most nézzék el nekem, hogy az idő rövidsége miatt nem olvasom fel nevüket, majd amikor hozzászólnak, akkor fogom őket külön név szerint felszólítani. Azt javaslom, hogy egyből kezdjük meg a napirendet. A bevezető megjegyzésemet tulajdonképpen már elmondtam, McCarthy asszony az előadó sajnos megbetegedett, és Berlingver kollega fogja átvenni helyette az előadó szerepkörét, és ő fog ma előadóként fungálni. Ezen meg is adom a szót Zombor Ferenc úrnak, aki tehát, mint mondtam, a Magyarország Igazságügyi Minisztérium államtitkár helyettese. Hölgyeim és uraim, kérem engedjék meg, hogy köszöntsem az egybegyűlteket, külön is köszöntve Reding biztosasszonyt és Léne elnök urat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy jelen lehetek ezen a workshop jellegű találkozón, amelynek fókuszában a 2008. évi mediációs irányelv áll. Szeretném megköszönni nevük említése nélkül is minden jelenlévő és jelen nem lévő elméleti és gyakorlati szakember munkáját, akik közreműködtek az irányelv megalkotásában és a tagállami joggyakorlatba való átültetésében. Köszönet illeti azokat is, akik bármiféle uniós vagy tagállami előírás nélkül is segítettek a mediáció intézményének megteremtésében, elterjesztésében és alkalmazásában, illetve készek a továbbfejlesztésére is. Mivel Magyarország éppen most tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét, ezért köszöntöm és egyben köszönetnyilvánításom nem csak egyetlen tagország, de egy 500 millió főt számláló közösség nevében is szól. Ilyen sok ember hétköznapjait teheti békésebbé, ha a tagországokban a viták rendezése gyors és humánus módon történik, ha a pereskedés mellett alternatívaként rendelkezésükre áll a mediáció is. A mai alkalom címében szerepel, hogy before and after, azaz van egy viszonyítási pontunk, ez pedig 2011. május 21-e. Ez tegnap előtt szombaton volt. A tagállamoknak eddig az időpontig kellett megtenniük azokat a kodifikációs, illetve szervezetfejlesztési lépéseket, amelyeket az irányelv megfogalmaz ilyen például a közvetítéshez való hozzáférés lehetőségének biztosítása, a közvetítői eljárás lefolytatása miatti esetleges elévülés megakadályozása, az eljárás végén született megállapodás végrehajtható okirattá transformálásának lehetősége, de ide sorolható a közvetítők képzésével az eljárás minőségének biztosítása és a felek által közölt információk bizalmas kezelése. A jelenlévők közül nyilván mindenki tisztában van azzal, hogy az irányelv előírásai hosszas előkészítő munka eredményeként jöttek létre, ideértve a zöld könyvet is. Ezért, ha csak egy pillanatra is de a mai napon érdemes megállni és megünnepelni az irányelv által létrehozott újabb közös európai pontokat a jogi szabályozások terén, nem felejtve azt, hogy a tagállami gyakorlat számos helyen egy-egy nemzet speciális történelmi és gazdasági sajátosságainak köszönhetően továbbra is különbözik. Sikerességünk alapja éppen az egység a sokféleségben, ami az Európai Unió jelmondata, és bár a közvetítés elméleti hátteréről és gyakorlati megvalósulásáról országonként eltérő információval és tapasztalattal rendelkezünk, hasznossága mégis vitán felül áll. Nem csodafegyver, de elengedhetetlen kelléke a béketeremtésnek. Ezt az álláspontot az Európai Unió is magáévá tette. Az irányelv egyébként, akárcsak maga a közvetítés intézménye is, sok szempontból nagyon megengedő. Az EU sem kívánt durván beavatkozni a tagállamok életébe. Az irányelv hatálya is csupán a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett vitákban alkalmazott mediációra terjed ki. Ezzel szemben számos tagállamról tudjuk, hogy ennél sokkal messzebbre ment, nem tesznek különbséget a csak hazai és a külföldi elemekkel is kiegészült ügyek megítélésében. Emellett a különböző ügycsoportok egyre szélesebb körében áll rendelkezésre a mediáció. Sok tagállamban már évek óta, évtizedek óta alkalmazzák a mediáció intézményét, így azok a tagállamok, amelyeknek ez az utóbbi pár évben újdonságot jelentett, számos helyről vehettek példát, illetve figyelhették meg a különböző szabályozásokat, és azok gyakorlati alkalmazásának eredményeit. Az információ cserében, a tapasztalatok cseréjében az Európai Unió is nagyban közreműködött, és több egyeztetési fórumon biztosította a különböző tagállamok jogalkotóinak és szakértőinek találkozását, eszmecseréjét. Legutóbb idén januárban egy szintén brüsszeli ülésen kérdezett rá a bizottság arra a szakértőktől, hogy ki hol tart, vannak-e problémák, miben segíthet. A mai találkozó ennek a figyelmes hozzáállásnak a megnyilvánulása, amely egyben arra is kíváncsi, hogy hogyan tovább, mi lesz az irányelv átültetése után. Erről maga az irányelv is rendelkezik, a felülvizsgálatról szóló 11. cikkében, mely szerint legkésőbb 2016. május 21-éig a bizottság jelentést terjeszt elő az irányelv alkalmazásáról a parlament, a tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére. A jelentés figyelembe veszi a közvetítés fejlődését az Európai Unió egész területén, valamint az irányelv hatását a tagállamokban. Szükség esetén a jelentést javaslatok kísérik az irányelv kiigazítására. Ebből is látható, attól még, hogy az átültetés feladatát határidőben teljesítettünk, nem vagyunk a célban. A cél maga az út, az úton levés, a haladás a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés intézményét minimum a határon átnyúló vitákra immár közösen alkalmazzuk, közösen vonhatunk le abból következtetéseket, és közösen fejleszthetjük tovább. Ehhez, vagyis mindannyiunk jövőbeni munkájához további sok sikert kívánok. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Vielen herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Nagyon szépen köszönöm, államtitkár úr, köszönjük a bevezetőt. És ezzel átadom a szót az Európai Bizottság biztos asszonyának a szót. Köszönöm szépen én is, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Úgy döntöttünk együtt, hogy a, megerősítjük az Európai Unió jogon alapuló területét, ahol nyugodtan utazhatnak az európai polgárok, nyugodtan mozoghatnak, és hogyha a határon átnyúló tevékenységeket kívánjuk erősíteni, akkor az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést kell biztosítani egy másik tagállam bírósága által hozott ítéleteknek érvényt kell, hogy tudjunk szerezni, más bármelyik uniós tagállamban is ezek napirenden szereplő célok. Hogyha az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre beszélünk, akkor nagyon jól tudjuk, hogy nem csak a bíróságokra gondolok itt. Jó néhány módja van annak, hogy bírósági peres eljárás eh, nélkül eh, jogvitákat rendezzünk. Az alternatív vitarendezési mechanizmusok ezért nagyon fontosak, hiszen ezzel időt takaríthatunk meg, és pénzt is egyben. Ezért van az, hogy az Európai Bizottság 13 évvel ezelőtt elkötelezte magát az alternatív vitarendezési mechanizmusok, módszerek mellett, és aktuális, roppant aktuális ez a mai ülésünk, mert az irányelvet a tagállamoknak a május 21-ig kellett átültetniük a nemzeti jogba, tehát most hétvégén járt le a határidő. Hogy állunk ezen a téren? 25 tagállam e, már tájékoztatott bennünket arról, hogy mediációs eljárás esetén milyen bírósághoz kell fordulni, de csak 13 tagállam jelentette be eddig, hogy teljes mértékben átültette a jogszabályt, itt vannak céljait a nemzeti jogszabályokban. Nem fogok félni attól, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel fellépek azon tagállamok ellen, amelyek nem teljesítik határidőben a kötelességüket. Valódi mért földkőnek nevezhetjük ezt a, az irányelvet, mert most már bármely európai bírónak Eh, joga van ahhoz, hogy az eljárás bármelyik pillanatában felajánlja ezt a mediációs eljárást, az alternatív vitarendezési eh, megoldást. Igaza van a helyettes államtitkár úrnak, hiszen ez valóban csak külföldi úgynevezett határon átnyúló esetekre alkalmazandó, de semmi sem szab gátat annak, hogy eh, belfő, két belföldi jogalany közötti eljárásban is alkalmazzák ezt. Kereskedelmi, családjogi, fogyasztói, ügyekben mind-mind alkalmazható ez. Az egyetlen előfeltétel az, hogy a két félnek szabadon kell tudnia dönteni az alkalmazandó irányadó törvények értelmében. Az irányelv célja az, hogy jogbiztonságot garantáljunk a feleknek. A jog évülési, elévülési időszak is korlátozásra került annak érdekében, hogy ne húzódhasson el <clears throat> a végtelenségig ez az eljárás. Köszönöm elnök úr, hogy az Európai Parlament szakpolitikai osztályai által végzett kutatások eredményét is megosztja velünk. Ezekből a jelentésekből kiderül, hogy eljutottunk arra pontra, amikor is a közvetítés, a mediáció valóban gyorsabb és olcsóbb, mint bírósághoz fordulni. Gyors és olcsó nem jelenti azt, hogy a szegény ember igazságát így nyerheti el. Egyáltalán nem erről van szó, ez nem másodosztályú igazságszolgáltatás vagy vitarendezés, nem, éppen ellenkezőleg ez kellene, hogy legyen mindenkinek az első eh, reflex, hiszen gyakran előfordul, hogy a felek nem tudnak egymás között megállapodni, de a bíróság el, eh, bírósághoz eh, fordulni azt jelenti, hogy elcsúnyul, el, elmérgesedik a helyzet, különösen igaz ez a családjogi ügyekre. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy külön figyelmet érdemel a mediáció. Nem ez az egyetlen lehetőség azonban az alternatív rendezési mechanizmusokban, és az Európai Bizottság megvizsgálja az összes lehetséges módját ennek. A kereskedelmi ügyekre vonatkozóan, főként a fogyasztóvédelemre koncentrálva tartottunk egy fórumot a közelmúltban. A technológia, technikai fejlődést is figyelembe vesszük, itt gondolok az online alternatív vitarendezési mechanizmusokra, főként határon átnyúló kontextusban. Így tehát, elnök úr, hölgyeim és uraim, az alternatív vitarendezési mechanizmusokat számos területen alkalmazhatjuk, de minden esetben azt jelenti, kivétel nélkül, hogy gyorsabb és olcsóbb megoldást kínál ez, ezért mindent meg, tőlem tehetőt megteszek annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás terén ennek minél gyakorabbi alkalmazását előmozdítsam. Köszönöm szépen, a lelnök asszony, a megjegyzéseket. Most a tulajdonképpen ülés fő részéhez eh, értünk. Kártya asszony, ahogy mondtam, megbetegedett. Helyettese, akit köszöntök, Berlinger úr. Át is adom a szót. Sì, io sono un semplice sostituto. Köszönöm szépen. Én csak helyettesként szólalok föl. Ezt rögtön szeretném el is mondani. Az érdem, a felelősség Makkarti kolléganői, aki kért, hogy helyettesítsem. Szeretném hozzátenni, hogy az előadó, valamint mindannyian azt kívánjuk, hogy a mai ülés a szakértők jelenlétével hasznos legyen. Azt kívánjuk, hogy javuljon ez a feljegyzés, ezért kérünk hozzá megjegyzéseket. McCarthy kollégánk azt kéri a felszólalóktól, hogy ö, jutassák el álláspontjukat hozzá közvetlenül, hiszen szeretné figyelembe venni, amikor a módosítókat bemutatja. Úgy tudom, igen, hát a dátumot nem találom sajnos de biztosan valaki majd időben meg fogja adni önöknek, hogy időben benyújthassák a módosítóra javaslatokat. Néhány általános megjegyzéssel kezdeném ezért. Európai irányelvünk van, és ez nagyon fontos dolog. Az elv ugyanis nagyon fontos, ezt az előttem szólók is elmondták, hiszen nagyon erős igény van az igazságszolgáltatás iránt az utóbbi időben. Ez a, az igény nem mindig az igazságügy felé irányul. Ezt világosan látni kell. Ezért vannak olyan gyakorlati reakciók egyes országban, melyeket ismerünk, és ezek a reakciók tudományos és kulturális jellegűek is. A hagyományos igazságszolgáltatásra kulturálisan reagálunk. A mediáció azért van, hogy megfeleljen a megnövekedett igénynek. Kívánjuk, hogy hatékony legyen. Támogatjuk. Az a legérdekesebb ebben a projektben, hogy az a jelentés tervezet, amelynek megkapták a szövegét, elkezdte az összehasonlító vizsgálatát a helyzeteknek. Ezzel sikerült némi sikert elérni. Azt hiszem, ez fontos jogi térem. Az eredmény elég heterogén, de hát ilyen Európa. Azt hiszem, ez a siker arra utal, hogy különbözőképpen kell reagálni a helyzetekre. Az igazság szolgáltatás részéről, amikor az állampolgár megkeresi őket, több probléma is felmerült. Reding asszony ezeket aláhúzta. Ami a határon átnyúló jogvitákat illeti, az irányel fakultatív rendelkezéseket fogalmazott meg, de egyes tagállamok belső választ adtak erre a kérdésre. Jó lenne a szakértők, és nem csak a tagállamok véleményét megismerni. Másrészt vannak más módozatok is. A békítés, az igazságügyi békítés is, nem csak a mediáció. Azt hiszem, hogy mindegyik módozat sajátosságait tiszteletben kell tartani. Most pedig szeretnék rátérni a kötelező jellegre. Erről még folyik a vita. Egyesek szerint ez hatékony eszköz, mások úgy gondolják, hogy el kell kerülni a rugalmatlanságot, ne legyen kötelező a mediáció. Hiszen a mediáció a felek szándékától függ. Vannak olyan jogalkotási kezdeményezések, amelyek szerint mielőtt bíróság elé kerülne egy ügy, mediációt kell alkalmazni. Nem szeretnék túl hosszan hozzászólni, hiszen korlátozott az időnk. Minden résztvevőt tisztelettel arra kérek, hogy a szöveg végső formáig gazdagodjék hozzájárulásukkal. Köszönöm szépen Belinguer kollégának. A következő csoport, a külső szakértők csoportja, akiket meghívtunk, és akik nagy örömünkre el is jöttek. Giuseppe De Palo az első, aki az Alternative Dispute Resolution Center elnöke Olaszországban. Megadom neki a szót, parancsoljon. Afternoon to everyone. I'm truly... Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma önök között. Az alternatív vitarendezés 95 at tanítom jogász oktatóként, az EU egyik legnagyobb ilyen központjában, két gyerek apjaként, e, e, egy kutyával rendelkezünk, ezért aztán a magánéletemben is van bőven vitarendezésre lehetőség. De komolyra fordítva a szót, Európában van bizony hely a vitarendezésre, alternatív vitarendezésre. Azt a feladatot kaptam, hogy az Unió Európai Bizottsága által finanszírozott, finanszírozott kutatás jelentésről számoljak be, amely arról beszél, hogy mibe kerül az alternatív rendezés a Lawyers in ADR címet viselte, amely alapvetően az ügyvédek képzését célozta, minden uniós hivatalos nyelven elérhető formában. Mindig is világos volt, hogy a mediációval pénzt és időt takaríthatunk meg a peres eljáráshoz képest, az nem volt egyértelmű, hogy mennyi pénzt és mennyi időt. A felmérés célja az volt, hogy empirikus bizonyítékokkal támasszuk alá a jogszabályalkotók jövőbeni munkáját, hogy hogyan tovább ezen a téren. Minél nagyobb megtakarítás remélhetünk, annál komolyabb, erősebb jogszabályokra van szükség. A kereskedelmi ügyek egy konkrét típusára hegyeztük ki az első jelentést, itt naptári napokban mérjük a napokat, a követelés százalékában fejezzük ki a költséget, és egyértelmű azt látni fönn, hogy egy hibás termék esetében mi történik, hány nap és mennyi pénzbe kerül ennek az ügynek a megoldása. Lássuk a következő képet. Valószínűleg nem látják túl kicsik a betűk azt, hogy az uniós tagállamok eh, van mi a helyzet Belgium és Olaszország esetében. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez. Az idő a mm, három részre osztik ugyanúgy, mint a költségek. Eh, három összetevője van. A konkrét esetet a bíróság előtt megoldani 505 napba telne Belgiumban, 16 ezer euróba, Olaszországban 1210 napba kerülne, és körülbelül ugyanannyiba, majd több mint 15 ezer euróba. Ezen adatok alapján, amelyeket a Világbanktól szereztük be, az uniós szakértőknek küldtük el ugyanezt az ügyet, és azt kértük, hogy becsüljék meg, hogy mennyibe kerülne és mennyi időig tartana alternatív vitarendezési mechanizmus keretében megoldani ezt az ügyet. A Online elérhető az összes válasz. A két országra vetítve ezek ezt az átlagot adták. Belgiumban 45 nappa és 7000 euróba kerülne, Olaszországban 47 napba és 4400 euróba kerülne ugyanez az uniós átlag. Ugyanez a vita, általában 88 nap és 2500 eurót emésztene fel. Azt hiszem, hogy a számok önmagukért beszélnek. A mediációnak óriási van eh, a megtakarítások terén. Képzeljük el, hogy mi lenne egy olyan rendszer, ahol minden eh, ügynek eh, minden ügy esetén kötelezővé tennénk, jogilag kötelezővé tennénk a bírósági eljárás előtt a mediációt. A bírósági eljárással összevetve felmerül annak a lehetősége, hogyha a mediáció siker, nem jár sikerrel. Ekkor elhúzódik az egész ügy, és újabb költségekbe verik magukat a felek. Ezt figyelembe véve visszatértünk az adatokhoz, és azt vizsgáltuk, hogy mi van akkor, hogyha a mediációs ügyek egy bizonyos százaléka sikertelenül jár a bírósági eljárás előtt. Tehát lássuk, mi van akkor, hogyha mondjuk csak 75%-ban jár sikerrel a mediáció, ami a statisztika alapján körülbelül jogos feltételezés. Olaszország esetében 860 napot takarítanánk meg, és több mint 7000 eurót átlagban. Belgiumban 333 napot jelentene ez, és kb. 5000 eurót még így is jelentős megtakarításról beszélhetünk tehát. Hogyha kötelezővé teszünk mindenki számára a mediációt minden egyes esetben, akkor talán a 75%-os sikerráta még túl magas. Jó, nézzük meg, mi van akkor, hogyha 50%-kal jár csak sikerrel a mediáció. Mi van akkor, hogy csak minden második esetben jár sikerrel? Megint csak a belga-olasz példát alapul véve azt találtuk, hogy Olaszországban 558 napos spórolnánk, és több mint 3000 eurót, Belgiumban 207 napot és 1000 eurót. Még mindig igen jelentős megtakarításról beszélhetünk. Időben, mint pénzben. Vizsgálva a sikertelenségi rátát, hogy hol van az, ahol a két, mi az a minimális sikerráta, amihez, amire szükség van minden tagállamban ahhoz, hogy még mindig pozitívan jöjjünk ki. Látható egy Belgiumban 9%-os sikerráta az, ahol úgymond pénz az ablakban, és Eh, időben, a költség tekintetében pedig 44%. Olaszország esetében persze az jóval alacsonyabb, időben 4%, eh, költségekre vetítve pedig 28%. Az összes uniós tagállamra vetítve eh, időben 19%, költségre vetítve pedig 24% az a minimális sikerát, amire szükség van. Tehát még csak nem is kell, hogy igazán sikeres legyen a mediáció ahhoz, hogy még mindig igen komoly hasznot húzzon belőle Európa. Azért van ez, mert a mediáció időben és pénzben sokkal vett emészt fel, mint egy peres eljárás. Ráadásul a világbanki adatok olyan esetekre utalnak, ahol nem nincs helye fellebezésnek. Valószínűleg, hogyha a fellebezéseket is figyelembe vennénk, akkor még komolyabb megtakarításokat láthatnánk. De nem csak időben és pénzben lehet kifejezni a mediáció előnyét, erről majd nyilván tanult kollégáim bővebben szólnak később. Ezért igen komoly paradoxonnal van dolgunk, annak ellenére, hogy a mediáció teljes sikertörténetnek mondható, mégis nagyon alacsony az aránya. Egyes becslések szerint kevesebb, mint 1%-a az ügyeknek, a polgári ügyeknek kerül mediációba, közvetítő eljárásba. A siker ráta jelenleg kb. 70% körül mozog. Legalábbis az adatok alapján ezt mondhatjuk. Többen mondhatják, és mondták is, hogy az irányelv a mediációt próbálja megfelelően körbebástyázni a mediátorok, a közvetítők képzésével például. Felkérheti a bíró a mediációra a feleket, de ne felejtsék el, hogy mindezek a jellemzői az egész eljárás minősége, illetve a bíróság eh, mediációra utalás még nem vezetett oda, hogy tízezrével jelenjenek meg ezek az ügyek. Talán nem csak önmagáért, hanem valóban pénzügyi szempontból is kívánatos, hogy legalábbis bizonyos típusú esetekben kötelezővé tegyük a közvetítést. Persze vannak ellen érvek is, nem lehet az embereket arra erőszakkal rávenni, hogy eh, meg is állapodjanak, még ha akkor is, hogyha leültetjük őket egy asztalhoz. De mi van akkor, hogyha eh, leültetjük az embereket egy asztalhoz, és már ott ülnek, akkor lehet, hogy megváltoztatják a véleményüket. Persze ehhez eh, az kell, hogy megfelelő környezetet biztosítsunk ehhez. Szerintem ha jó szakpolitikát formálunk, akkor meg tudjuk változtatni az emberek viselkedését is, hiszen gyakran igen, igenis az előnyös, hogyha úgymond a jót rá erőszakra rá kényszerítjük az emberre. Hagy hozzak erre egy példát, például a dohányzás, vagy a betiltása, vagy a biztonsági viselésének kötelező vététele, ezt se szerették az emberek, de mégis erőszakkal ráerőltettük őket. Miért? Azért, mert tudtuk, hogy ez eh, helyes. Eh, a három, angolul három F-ként eh, foglaljuk össze, fight, flight és freeze. Ez egy egyszerű antropológiai elv, ezt követik az emberek általában, tehát harcolnak ellene, vagy menekülnek tőle, vagy egész egyszerűen e, teljesen megverevednek. Ugyanez igaz a közvetítésre és a bírósági peres eljárások során. E, ez a három természetes reakció. A mediáció kötelezővé tétele nem, e, nem önmagában cél, az végcél az, hogy hatékonyabb vita rendezési mechanizmusokat vezessünk be. Erre vannak megfelelő eszközeink a különböző adókedvezmények segíthetik azt, eh, például Olaszországban, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban és Magyarországon már most is működik ez. Eh, Lengyelországban például eh, az arbitráció esetében, egyeztetés esetében visszatéríthető az ezekre vonatkozó díj. A Bulgáriában pedig úgy alakították ki a rendszert, hogy az alapértelmezés a mediáció, tehát indokolni kell, hogyha egy bíró nem utalja mediációra az adott ügyet. Nem szabad, hogy tabu maradjon a peres eljárást megelőző mediáció gondolata. Olaszországban például a peres eljárás egyik előfeltételeként szabta mediációt, már gyűjtik az adatokat erről az óriás előrelépés, még akkor is, hogyha az mindjárt befejezem 5 másodperc, azt hiszem, hogy érdemes megpróbálni, nem fogjuk megbánni. Szerintem az Európai Parlamentnek rá kell eh, kényszeríteni ebben az esetben a tagállamokra a jót, a helyeset, legalábbis miután megvizsgálta azt, hogy mi működik és mi nem, és mindenképpen egy olyan eh, tapasztalatot nyerhetünk, amelyre az egész mediációs paradoxont megoldhatjuk, mert spontán módon az emberek eh, erre úgy tűnik, hogy nem hajlanak. Az első kiváló lépés ezen az úton, ez a mai workshop, amiért külön gratulálok önnek, elnök úr és a kollégáinak. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a bevezető, és akkor nézzük a következő szakértőnket. Evan Verostrate, remélem helyesen említettem a nevét, a belga semmiséti bíróság, semmiséti semmiségi bíróság korábbi elnöke, aki a tapasztalatairól fog beszámolni. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy viszonylag kevés az időnk, úgyhogy arra kérem önöket, hogy próbálják megtartani magukat az előre, ír, az előre meghatározott időköz, és itt talán marad idő arra, hogy kérdésekre is válaszoljunk. Köszönöm. Elnök úr, hölgyem és uraim! minden Európai Uniós bíró nevében olyan véleményt kellene adnom, ami mindenkit tükrözi, ez lehetetlen, hiszen nagyon más a fejlettségi szint a mediációban a különböző országban. Csak 13 olyan állam van, ahol átültették az irányelvet. Más államok ezt nem tették meg, mint például Németország, ahol a Bundestag szerdán fogja megvitatni a törvénytervezetet erről van egy olyan álláspont, amelyet oszt minden bíró Európában az irányelv meg fogja könnyíteni a mediáció használatát, nem a tartalma révén, amely rugalmas, hanem túl rugalmas, hanem azzal, hogy európai szinten egy üzenetet ad, á, üzenetet ad át. Alternatíva szükséges a polgárok jogainak érvényesítésére. Ez megfelel a bírák szándékának. A bírák többsége világosan látja, hogy az igazságszolgáltatás klasszikus útja már nem teljesen megfelelő. Ennek több oka is van. Nem mindig a bíráknak a viselkedésén múlik. Ennek sokkal alapvetőbb okai vannak. Például az, hogy a polgárok egyénibb igazságszolgáltatást és érhetőbbet kérnek, amely közelebb van hozzájuk, és amely megfelel a sokféle törvényhozó törvényeinek. Erre érzékenyek is a bírák. Az irányelv más szóval pozitív a priorit kap most az a kérdés, hogy hogyan fejlődik a joggyakorlat az átültetés után. Itt szeretnék arról beszélni, hogy milyen akadályai voltak, miért nem fejlődött ki a mediáció, eddig pedig ez megfelel a polgárok érdekeinek. Először is szólnék a hagyományos mediációról, amelyet nem a bíró ír elő, nem teljesen függetlenül tőle történik. Általában Európában ez a fajta mediáció nagyon sikeres, sokkal sikeresebb, mint az igazságügyi mediáció, amelyet előír a bíró. Nagyon nehéz statisztikát előállítani ennek a fejlődéséről, de a szakértők véleménye egyöntetű ebben. Ez a fajta mediáció biztos sikerre van ítélve. Egyes joggyakorlatok országokban nem fogadják el a per iránti igényt, hogyha a med- lehetséges mediációt nem vették igénybe előtte a felek. A bírósági mediáció, melyet a bíró írt elő, de nem ő végez, nagyon nehezen kezdte el pályafutását a legtöbb államban. Furcsán hangzik ez, mert a legtöbb európai államban a jogszabály kimondja, hogy a bíró először békés megoldást kell keressem. A bírák mégsem szívesen használták a mediációt eddig. Más akadálya is vannak a mediációnak. Például az, hogy a az mediációs irányelv csak azon elvekről, azon esetekről szól, amelyek bíróságon kívüliek. A tagállamok illetve azon esetekről szól, amelyek tagállamon belüliek. Már pedig vannak tagállamon át, határokon átnyúló esetek is. egyfajta diszkrimináció lenne a két eset megkülönböztetése. Ezt látok az átültetés során is. A tagállamok általában tovább mennek, mint a határon átnyúló esetek. Nem csak azt fedi le a tagállami jogszabály. A mediáció útjába áll, már mondtam három-négy példát, de az idő rövid, ezért sokat már nem mondhatok. Például az is akadály, hogyha a jogszabályok között nem kap kiemelt szerepet a mediáció. Elképzelhetően eset, amikor a közrend ezt nem, a mediációt nem teszi lehetővé, a közrend védelmének elve. Valamint vannak olyan esetek, amikor a, az információk bizalmas jellegét kell megvédeni. Ez a nemzeti jogban is megjelenhet. Ez azt jelenti, hogy egyes államokban a mediáció szélesebb vagy szűkebb körül lenne az adatok bizalmasságát így vagy úgy kívánják biztosítani szintén akadálya a mediációnak az, hogy általában hiányzik az az eszközrendszer, ami a mediációt elősegíteni az első királyságban, ahol a bírósági eljárás nagyon drága, nagyobb sikere van a mediációnak. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az vonzóbb. Ahol olcsóbb az igazság szolgáltatása, nehezebben fejlődik a mediáció. Ott is, ahol több éve létezik ez a rendszer. Ösztönzőket kell tehát bevezetni. Erről már szó is volt További akadálya a mediációnak a ö, szervezeti hiányossága. Nem minden ország vette be a mediáció ö, rendszerét a ö, normál eljárásba. Ez egy koherens egészet kell jelentsen a jogviták rendezésére. Egyes mediátorok a tagállamokban megpróbálják elkerülni, hogy a, az ügyvédek jelen legyenek a mediáció során. Ezért az ügyvédek ügyvédi kamara ezeken a helyeken ellene van a mediációnak. Ez néhány akadály, vannak mások, és a helyiség hiánya is lehet, a szerepek rossz kiosztása, rossz értelmezése, illetve a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a bírók végzik-e a mediációt. A fő akadály de ennek talán örülni kell, az, hogy a bírák az esetek nagy jelentős többségében ők maguk próbálnak, próbálkoznak békítéssel. Így kezükben marad az ügy, és egyfajta olyan ADR-t űznek, amelyet ön maguk vezetnek ez a mediáció szellemének megfelel, elképzelhető, hogy ez is járható út. Reding biztos asszony mondta, ezt is támogatni kell, ez gyors megoldást, és a jogviták jelentős részében megnyugtató megoldást nyújt. Az utolsó akadályra térnék ki most. A mediációnak több konkurense is van ágazatok függően, többfajta ombudsman van, mediátor, különböző békítési rendszerek, ez néha fenntartással is kezelendő, elképzelhető, hogy ágazati szakmai területre korlátozódnak és nem méltányos megoldást nyújtanak. Az akadályok ellenére a közös mediációs modell halad, szükséges, és az irányelv is ebben az irányba hat. Megvan a maga szerepe, most már referenciával bír. A tagállamok saját maguk pontosíthatják ennek érvényesítését, és különböző technikák használhatók tagállamonként, ismerve a tagállamonként létező békítési rendszereket. Az irányelv talán túl rugalmas, túl általános. Ennek következtében elég kaotikus a fejlődés, lassú a fejlődés, de gyakorlatias jó, hogy 2016-ot kijelölte a parlament határidőnek, addig a próbálkozásokat kell hagyni, hatni. Van idő elgondolkodni, hogy az ADR Európában hogyan fejlődjék. A bírák ennek örülnek. A jogszabály nagy rugalmassága azonban megnehezíti a dolgot, a, dol- a bírák dolgát. Mindenesetre örülnek annak, hogy az Európai Parlament elfogadta az irányelvet. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm. Akkor most a következő felszólalunk, remélem jól ejtem ki a nevét, Maciej Bobovics, aki a jogi tanácsadás nemzeti tanácsának elnöke Lengyelországban, ugyanakkor pedig a gazdasági mediáció szakembere is öné a szó, parancsoljon. Panie przewodniczący, panie ministrze, e, chciałbym państwu... Elnök úr, tisztelt államtitkár úr, ma egy mediátor szemszögéből szeretném megvilágítani a témát, pszichológiai és szociológiai szemszögből is többek között mediátor, közvetítő vagyok, és a jogi területen tevékenykedem többek között. Az előttem szóló már elmondta, hogy gyakorlatilag a polgári ügyek csak egy százalékát oldják meg mediációval, feltehetjük a kérdést, hogy ez miért van-e így. Exeterben például a konfliktusok 75%-át oldják meg mediációval, Göttingenben pedig 90%-os ez az arány tehát a konfliktusok 90%-át oldják meg mediációval. Mégis felvetődik a kérdés tehát, hogy a mediáció miért nem olyan népszerű Európában. A lengyel tapasztalatokat fogom mindenek előtt megosztani önökkel, és hivatkozok majd a különböző közvéleménykutatók által összegyűjtött adatokra. De azt hiszem, az én tapasztalataim nem csak Lengyelországra vonatkozóan tekinthetők helytállónak, hanem más európai tagállamokra vonatkozóan is. Az első probléma, amelyről beszélni szeretnék, tulajdonképpen az, hogy egy nagyon rossz szocializációs folyamatnak lehetünk tanulni. Az iskolákban például a konfliktus megoldást nem tanítják. Hogyha ezt az ember nem tanulja meg, hogy hogyan oldja meg a konfliktusokat, agresszióval, erőszakkal reagál, nagyon fontos itt a helyes megközelítés. Sok tagállamban a fiataloknak eh, nem tanítják meg azt, hogy egy modern társadalomban hogyan kell viselkedni, milyen magatartást kell tanúsítani. Talán már az iskolákban érdemes volna a mediációról szót ejteni. Így talán a tanulók megtanulhatják az iskolákban, hogy hogyan lehet konstruktív módon kezelni a problémákat. Tehát fontos lenne már az iskolákban megközelíteni ezt a problémát. Egy másik gond, amely talán főként Lengyelországra vonatkozik. Lengyelországban az emberek nem tisztelik az autoritást. Ez azt jelenti, hogy a családokban sincs megfelelő autoritás, ennek következtében a mediátor sem rendelkezik autoritással, tekintéllyel. Talán a bírónak van tekintélye, de egy mediáció során a mediátor vagy közvetítő nem élvez autoritás tekintét a vitában résztvevő felek körében. Azt hiszem, hogy ez problematikus, talán ezért ilyen alacsony a mediációk, közvetítések száma Lengyelországban. Harmadsorban van még egy probléma, amelyről szót ejtenék. Ugyanis a bizalmi ráta úgy van, csak 72%-os. Ez alatt azt értem, hogy csak nagyon kevés fél hajlandó arra, hogy bizalmába fogadjon egy mediátort, és ez nagyon nagy probléma a mediáció tekintetében, negyedszer pedig, ez szintén egy nagy probléma. Az embereknek nincs igényük a közvetítésre. Azt hiszem, ez a probléma sok EU-s tagállamban is tapasztalható. A polgárok nem tudnak a mediáció lehetőségéről, és éppen ezért nem is élnek ezzel a lehetőséggel, és ez nem csak Lengyelországban tapasztalható. Németországban is a PricewaterhouseCoopers és egy egyetem kutatásokat végzett ezzel a témakörrel kapcsolatban, és a tanulmányok azt mutatták, hogy a nagy német vállalatok tudnak a mediáció lehetőségéről, mégsem veszik igénybe a közvetítés adta lehetőségeket. Lengyelországban az emberek egyébként is viszonylag keveset tudnak jogaikról. Lengyelországban a kisvállalatok kb. 70%-a nem tud arról, hogy milyen jogokkal is rendelkezik pontosan, és úgy gondolja, hogy nem olyan, nem olyan tevékenységet folytat, amelyben akár jogi támogatást vehetne igénybe, és nem, lát, nem gondolja úgy, hogy a mediáció valami hozzáadott értéket teremtene. Felvetődik a kérdés, mit lehet egy ilyen problematikus helyzetben tenni? Mit kellene tenni? Azokban a tagállamokban, ahol a mediáció sikeres sévált, ez a siker abban állt, hogy egy, mindenek előtt egy bírósági mediációt alkalmaztak, és csak később alkalmazták a bíróságon kívüli mediációt vagy közvetítést. És a bírósági mediációban nem látnánk ekkora sikereket, hogyha a bírák nem hinnének a mediáció lehetőségében. Ez azt jelenti, hogy a sikert mindenek előtt azt szavatolja, hogy a bírákat képzik, tovább képzik, és erre nagyon jó lehetőségek vannak. Lengyelországban a mediátor, mint ahogyan mondtam, tehát nem élvezi a vitás felek bizalmát és tekintélyét. Tehát nálunk a mediáció megfelelő, számára a megfelelő megoldás az lenne, hogyha a bíróságokon belül zajlana a mediáció, és ezáltal a bizalom is nőne a vitás felek részéről. Aztán egy információs kampányt lehetne folytatni a mediációról, információs rendezvényeket lehetne tartani, már az iskolákban, az iskolák felső tagozataiban. Itt tehát már a tanulók értesülhetnének erről a lehetőségről. Jelenleg a lengyel igazságügyi minisztérium egy szociális tájékoztató kampányt indított útjára együtt az önkormányzatokkal. Ezt a kampányt az Európai Kohéziós Alap ból finanszíroztuk részben Lengyelországban, és a kampány két éve fut. A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak már sikereink, egyre többen értesülnek a mediáció lehetőségéről, és ez talán jól mutatja, hogy az információs tájékoztató kampányok nélkül nem számíthatunk sikerre. Köszönöm szépen, elnök. Én is köszönöm önnek. Most pedig a Christian Dove lesz a következő, aki a Freshfields partnere. Önje a szó parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, on behalf... Köszönöm, elnök úr. Mivel nagyon sok mindenki nevében beszéltek, három megjegyzésem lenne. Először is röviden szólnék pár szót arról, hogy a mediációt hogyan látja a jogi szakma, aztán arról, hogy az irányelvet hogyan látja a szakma, majd az irányelv előtt és utáni időszakról. Kezdeném az általános megjegyzéssel. A jogi szakma hogyan látja a közvetítés intézményét. A jogászok támogatják annak a gondolatát, hogy a vitarendezési mechanizmusok körét tágítsuk másodszorban, a bíróságon kívüli megoldásokat is támogatják harmadsorban, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítását azáltal, hogy a különböző lehetőségek új spektrumon nyílik meg, negyes sorban pedig támogatják azt is, hogy a vitás ügyek kezelésének eh, hatékonyságát javítsuk. Ugyanakkor a jogász kollégáim nevében mondhatom, hogy azt várjuk a szakpolitika formálóktól, hogy felismerjék, hogy a jogállamiságon alapul a demokrácia, a jólét, és a megfelelő bírósági eljárásokon, azaz a bocsánat, az igazság szolgáltatáson magán. Így tehát mindenki számára biztosítani kell azt, hogy minél könnyebben és jobban hozzáférjen az igazság szolgáltatáshoz, és nem kell ehhez teljesen átalakítani, alapjában átalakítani a rendszert. A mediációról szóló irányelvről annyit mondhatok, hogy a jogász, jogász szemmel nézve kétséges volt, hogy volt-e igazán igény erre szakpolitikai szempontból. A szomszédom már utalt erre, hiszen alapvetően egy kínálatvezérelt piacról beszélünk, nem egy olyan társadalmi jelenség ez, amelyet az emberek követelnek a politikusokon, egy olyan jelenség ez, amelyet felülről próbálják erőltetni. Így tehát jogon mondhatjuk el azt, hogy nem volt eredetileg komoly igény arra, hogy határon átnyúló eh, módon szabályozzuk ezt a kérdést, bár kívánatos lehetett az, hogy minél több vitarendezési mechanizmus álljon rendelkezésre, de nehéz komolyan érvelni, amellett, hogy a mediáció keretében számtalan sok határon átnyúló ügy keletkezne. Ugyanakkor a az ügyvédi kamara elismeri, hogy az irányelv felhívta a közfigyelmet erre a az opcióra erre a lehetőségre, ami üdvözlendő tény. Az irányelv végrehajtásával a határok minden oldalán eh, azonos keretet kap majd a mediáció intézménye. Ezért üdvözöljük azt is, hogy a jogászok és a vitás felek keressenek alternatív vitarendezési megoldásokat. Giuseppe de Paolo is fel vázolt ezek közül párat, például a bírák proaktivitása, vagy a díjak visszatéríthetősége, adókedvezmények, és így tovább. Németországban például kötelező tájékoztatni a bíróságot, amikor korábban már megpróbálták alternatív vita rendezési módszerekkel kezelni az adott vitás ügyet, mielőtt ezt a kárigényt benyújtották volna, vagy ha nem történt ilyen, akkor meg kell indikolni, hogy miért nem történt ilyen. A harmadik pont. A jogászok véleménye, a jogásztársadalom véleménye, hogy az Európai Uniós irányelv előtt és azt meg azt követően eltérő. Az általános szakpolitikai nyilatkozatok is befolyásolták ezt. Hogyha az Európai Unió egy mediációra vonatkozó irányelvet akar elfogadni vagy kidolgozni, akkor tudatában kell, hogy legyen annak a ténynek is, hogy már amikor ezen gondolkozni kezdett, akkor is volt már egy egyeztetési modell, ami megelőzte ezt. Ezt pedig szisztematikusan alakították ki, hasonlóan a választott bíróság modelljéhez, amelyet szinte globálisan alkalmaztak. A bizottság tisztségviselői megvizsgálták ezeket a mintákat, és egyszerre merítettek is ebből a modell törvény eljárásból. Sajnos azonban saját irányelvet akartak. Szerintem nagy szolgálatot tettek volna a globális és az európai kereskedelemnek egyaránt, hogyha a lehető legközelebb kívántak volna maradni az egyeztetési modellhez. Senki tudomásom szerint jog és politika terén nem mondott volna semmi kritikusat erre a modell törvényre. Ez azt hiszem a legjobb és legkevésbé kritizált eljárási modell a Földön, amelyet a választott bírósági törvényhez hasonlóan alakítottak. Én nagyon jó lett volna tehát, hogyha az egyeztetési törvényt is megvizsgálták volna. Nos, az Európai Unió közvetítő közvetítésre vonatkozó irányelvet megelőzően és azt követően miben változott a helyzet. Hogyha megnézem a német példát, akkor valószínűleg elmondhatjuk azt, hogy alapvető változás nincs, hiszen a legalapvetőbb rendelkezések, amelyek a titoktartásra vonatkoznak, a, a korlátozás felfüggesztésére, az azonnali rendezésre a távolabbi szempontból nézve, vagy távolabbról nézve már a korábbi törvényekben is benne voltak. Alapvető változás tehát nincsen, ami lényeges eh, eltolódást jelent Németországban, és nem tudom, hogy ez a többi tagállamra is igaz-e vagy sem, az eh, a bírói közvetítésre vonatkozó jogalap. Ez a jogalap korábban nem volt meg, egyáltalán, legalábbis Németországban nem, és gondolhatják, hogy egy ellátás uralta piacon, vagy kínálat uralta piacon nagyon fontos, hogy a piacon a bírák ezt a fajta szolgáltatást ne kelljen ingyen, hogy felkínálják, hanem Érdekes lenne emellett azt is megnézni, hogy a parlamenti vita eredményeképpen mely mértékben fogják megfontolni azt, hogy a bírósági mediációs szolgáltatásokra bevezetnek-e díjat, és mi lesz a helyzet a hagyományos mediációs eljárások esetében ugyanezzel a díjjal. Nos, ezek tehát azok a kérdések, amelyek relevánsak európai szinten, hasonlóan a, a normákhoz, minőséghez, a képzés kérdéséhez jelentős vita van például a jogalkotók körében arról, hogy úgy döntöttek, hogy egy inkább liberálisabb felfogással élnének, de lehet, hogy ez is változik. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen én is és akkor nézzük a, az üzleti világ képviselőjét, képviselőjét, Vincent Truman, aki az, az Európai Kamara képviselője. Thank you very much, <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy olyan szervezet, az Eurocsembez, amely európai szervezeteket fog össze, és adért szolgáltatást nyújt. Alapvetően kodás, de mást is. Három dologra térnék ki először a jogvitákra, utána a mediációs irányelv hatására, megpróbálom nem elismételni, amit már hallottunk tisztelt kollégáktól, és utána pedig néhány saját megjegyzést tennék. Nos, a az üzleti megközelítés nagy mértékben függ az ágazattól, a vállalati méretektől és földrajzi térségtől. Általános vállalat közötti hozzáállás, hogy van egy jogi csapat, és az üzletek jogi kérdéseit az üzlet jogi kérdéseit vállalaton belül tárgyalják. A fő probléma a fizetés, és ez nehezen mediatizálható ügy amikor technikai kérdések vannak, amikor jogászoknak, akkor jogászoknak átadják azért. Nem csoda, hogy azt látjuk, hogy a nagyvállalatok inkább megpróbálják megtartani a hosszú távú kapcsolatot, a kkv pedig olyan esetekbe keverednek, amikor leginkább megpróbálják a bíróságon keresztül behajtani a kínlévőségüket. Mint Giuseppe de Paolo kollégám mondta néhány eh, perccel ezelőtt, azt tapasztaljuk, hogy a eh, B eh, to B, tehát vállalatok közötti esetek jelentős részét képezik a mediációs eseteknek. Két százalata, két százaléka az ügyeknek kerül a DR elé. Van, aki pessimistában közelíti meg ezeket a számokat. Fontos megérteni, hogy nehéz adatot gyűjteni a pontos számokról, és hogy mire tegyed ki a mediáció. A mediációs eljárás lényegéből fakad ez, hiszen ez bizalmas, és általában nincsen kötelezettség a mediációs eljárás e lejegyezni sem az eredményét. Nem kell ezt bejelenteni semmilyen hatóságnak. A számok ezért korlátozott statisztikai adatok. Az azonban aggodalomra ad okot, szerintem, hogy az vállalatok alig ismerik a mediációt. A vállalatok kevesebb, mint 20 a KKV kevesebb, mint 20%-a tudja, hogy mi a mediáció. Az azonban pozitívabb, hogy azon vállalatok, amelyek részt vettek már mediációban, készen állnak a mediáció újabb felhasználására, hogyha jogvitájuk akad. Ami a ö, irány irányelv hatását illeti, ö, reagálnék arra, amit mondott kollégám Feruksráte úr arról, hogy miért korlátozik ez határon átnyúló esetekre. Nem akar egységes rendszert megvalósítani fejleszteni szeretnénk a megyázsos mechanizmus mennyiségben és minőségben. Egyes országok úgy döntöttek, hogy akkreditációs rendszert valósítanak meg Belgiumban, Romániában, más országokban a mediátorok számára. Van egy tanács, vagy egy bizottság, amely akkreditálja a mediátorokat. Ezeknek a kritériumait ők szabják meg. És akkor van egy akkreditált mediátorokat tartalmazó lista az illető tagállamban. Fontos megérteni, hogy az akkreditáció hatása nem ugyanaz mindenhol Európában. Egyrészt, mert nincsen akkreditáció mindenhol, másrészt azért, mert nem ugyanazok a kritériumok. Úgy gondoljuk, hogy a mediáció minőségét ez javítja, de ellene szól, hogy nehéz bejutni a szakmába, nem ugyanazok a feltételek minden tagállamban, és itt a mediációs megállapodás érvényre jutatása más, mint egyes tagállamokban, mint másokban. Itt gondolok például az Egyesült Királyság és Belgium esetére. Még arra figyeltem fel, hogy a hatodik cikke az irányelvnek kimondja, hogy a mediációs megállapodást a bíróság és illetékes hatóság érvényre juttathatja, érvényt szerezhet a megállapodásnak. Azt hiszem, jó lenne, megvizsgálni, hogy milyen mértékben alkalmazható ez a mediációs központokra, hogyha bizonyos minőségi kritériumoknak megfelelnek. Azt hiszem, hogy a mediációs intézményt ez megerősíteni Európában. Világos, hogy a mediációs piac most fejlődik ki azon kell lenni, hogy tudatára ébredjen a közönség, hogy ez létezik. Sokan nem tudnak egyáltalán létezéséről. Tudatosságot kell kifejleszteni, hogy ismerje meg a közönség a mediációs folyamatot. Azt hiszem, ez nagyon jó gondolat. A joggal foglalkozó vállalatok éppen, hogy nagy szerepet kapnak ebben. Nos, ami a közintézmények általi finanszírozást illeti, ez szükséges ahhoz, hogy mediációs piac kifejlődjön, de azt hiszem, hogy nem szükséges ezt a mediátorok képzésére kifejleszteni. Ez egy stabil piac, nem szükséges a mediátorok képzésére több pénzt fektetni. Az a kockázat, hogyha folytatjuk, hogy torzítjuk a versenyt a már létező, működő képzési központok és az újak között. Minden esetre a bírák, jogászok ügyvédek képzését folytatni kell. Végül pedig arra szeretnék kérni, hogy szerintem a mediációs intézményt erősíteni kell. Szükségesek mediációs központok, ahol a minőséget mérni lehet, egyfajta klaszterek, ahol működik ez a, az intézmény a mediációs eljárás módjáról, az eljárás hosszáról, költségeiről minden érdeklődő kapjon kimerítő tájékoztatást. Az egyik módja az intézmények ilyen erősítésének hasonló eszközök használata. A mediációs központokat benchmarkingolni. Lehet-e megnézni teljesítményüket, sikerességet, és lemérni, hogy mennyire jó munkát végeznek. Javasolnám, hogy mérjük a költségeket, a szükséges időt, az átláthatóságot és a minőségbiztosítás jelenlétét. Köszönöm szépen! Herzlichen Dank. Jetzt... Nagyon szépen köszönöm. Akkor most a fogyasztók nevében Andrew Leakey szólal fel, aki a Social Welfare Law and Citizen Solicitors LLP tagja. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én feladatom a sérülékeny kitett emberek számára az igazság kiharcolása különböző fogyasztókra összpontosító szervezet van különböző viták rendezésére, egyszerű adósságkezeléstől egészen föltulajdoni kérdésekig. A lehető leggyorsabb, legolcsóbb és elfogadható megoldásokat kívánunk elérni. Vajon a mediáció segít -e minket ebben? Nyilvánvalóan az első kérdés az az, hogy hajlandók-e a felek ebben részt venni. Nagy-Britániában eleve problémát jelent, hogy elutasítják, különösen az állami testületek, kormányhivatalok nem hajlandók a közvetítésben való részvételre. Hogyha elindítják a, a, mégis a folyamatot, akkor nem hajlandók a tárgyalások lefolytatására. A fogyasztói tapasztalat az, hogy jelentős késedelem van, és a, különösen a biztosítók jelen, óriási mértékben ellenállnak a közvetítésnek. Nagy-Britániában a költségek miatt természetesen nagy nyomás helyeződik a mediáció irányába. A tapasztalatunk érdekében a vitákat sokkal költséghatékonyabban lehetne ezzel a megoldással rendezni. Igen, helyesen gondolj, ebbe az irányba mutatott tapasztalat is. A családok és szomszédok, családokon belüli szomszédokon közti viták rendezésére nagyon alkalmas ez. Előfordulhat, hogy az első nyílt ülésen több jogi képviselővel is megjelentek a családtagok, és ez a széthúzás különböző fokozatait idézte elő a közvetítőnek ilyen időben azonnal dönteni kell tudni arról, hogy hogyan tovább. Nagyon gyakran az érintettek nem hajlandók véleményüket elmondani, sőt még az első megbeszélésen is hideg a légkör. A felek nagyon távol állnak egymástól. A jó közvetítő azonban egy ilyen helyzetet fel tud oldani. A fogyasztók számára ilyenkor elképzelhető, hogy véleményüket elmondhatják, és a közvetítő folyamat, közvetítési folyamat végén legalábbis a barátihoz közeli légkört érünk el. A a helyszíneken kell általában a közvetítést lebonyolítani abban az esetben, hogyha ingatlan vitáról van szó. Fontos, hogy ingatlan ügyekkel kapcsolatos tapasztalata legyen az eljáró közvetítőnek. Elképzelhető, hogyha novemberben délelőtt 10 órára rendelnek egy régóta üresen álló ingatlanban, jéghidegben, a közvetítési megbeszélést, és mondjuk évfélig eltart, akkor elképzelhető, hogy a mediáció bár érdekes lesz, de mégis fagyos a légkörét tekintve is. Mindkét félre jelentős nyomást kell gyakorolnia a közvetítőnek, hogyha eredményt akar elérni. A, hely, a helyszínen lefolytatott közvetítés azonban újszerű megállapodásokhoz is vezethet például, hogyha szolgál, szolgálmi utakról van szó, akkor új hozzáférési útvonalakat is lehet biztosítani, és egyből kiderül, hogy mindkét fél jobban örülne annak, hogy egy olyan megoldást találjanak, amely mindkettejük ingatlanjára pozitív hatással van. A több felet érintő eljárásoknál adott esetben több száz érintettel is, például a jogtulajdonlási törvények megsértése esetében a közvetítés nem valósítható meg, a közvetítő pedig nem tud az emberek között megfelelő kapcsolatot kialakítani. Mégis vannak egyéb vitarendezési formák a kerekasztal körül, amelyek nagyon hamar eredményre jutnak. Tehát a fogyasztó szempontjából a közvetítés vajon sikeresen, nos erre a kérdésre egyértelmű igennel válaszolhatunk. A közvetítés leszűkítheti a problémákat, és hamar eljuthatnak az érintettek a vita rendezéséhez. A fogyasztói tapasztalat változását tekintve azonban nem kívánom persze megemlíteni a kollégáimat, de én is elmondanám, hogy a határon átnyúló helyzetek problematikusnak tekinthetők a tagállamok számára túl sok a végrehajtásban a mozgástér, és Angliában és Velszben is határon átnyúló kérdésként kezelik ezeket az ügyeleket, ami gyalázat. Szélesebb értelemben véve azonban elszalasztott lehetőségnek tekintjük, ha valaki nem él a mediáció lehetőségével. Bár az úgynevezett kollaboratív jog a családi ügyekben azt feltételezi, hogy a felek egyetértenek abban, hogy nem vesznek részt a mediációban, ebben az esetben azonban az így határozó félnek ügyvédet kell váltania. A mediátor a családi problémák megoldásában pontosan ezért óriási szerepet kap. Az alternatív viderendezés a kollaboratív eljárásokkal együtt úgy tűnik, hogy a fogyasztói választási lehetőségeket szűkíti, pedig nem ez a cél. Felvetődik az az eset is, amikor a Brüsszel kettő irányelv értelmében a felek úgy döntenek, hogy bírósághoz fordulnak először. A határon átnyúló vitában ebben az esetben az egyik jogszabály kedvezőbb, az egyik e, e, állam jogrendje nagyobb kedvezményt biztosíthat az egyik félnek, mint a másik tagállam. Ez különösen a családi jogvitáknál lényeges elem. Nagy-Britániában az eljárás a tartózkodási hely szerint, jog szerint kell, hogy irányelvre vonatkozó rendelkezések azonban az ilyen jellegű bírósági esetekben nem tűnnek jelentős előrelépést hoz, nem tűnik úgy, hogy jelentős előrelépést hoznak. Az irányelv végrehajtását általában véve üdvözöljük, de mi van azzal a félel, akinek nincs jogi képviselete egy közvetítés során, és úgy érzékeli, hogy a szempontjából az eredmény rossz. Különösen akkor fontos ez, amikor a fogyasztó a bíróságon kívüli vitarendezés esetében nem számára kedvező határozatot kap. A brit családjog értelmében a bírósági határozatot ebben az esetben nem lehet már kérni. Tehát egy rossz üzlet kapcsán ez a lehetőség már nem áll fenn a családtagok számára. Az angol jogsegély szolgálat javasolt módosításával és a kirendelt ügyvédekre vonatkozó rendelkezések módosításával az ilyen esetekben eljáró ügyvédeket fix állandó díjjal illetnék. Ez jelentősen javítana a mediáció helyzetén is Nagy-Britániában. Meg kell jegyezni, hogy a hatos cikk értelmében a két fél egyetértésével egy bíróságot is ki lehet jelölni. Úgy tűnik, hogy ezzel a bírósághoz való fordulás, a, a bírósági eljárás mindkét fél egyetértésével meg, megtörténhet, elindulhat. A határon átnyúló vidáknál megint anomáliát jelent azonban ez, hiszen bizonyos helyzetekben az Európai Unión belül más lesz a mediáció, hogyha egy országon belül, és más, hogyha határon átnyúlóan zajlik általában véve pozitív, tehát az irányelv értékelése a fogyasztók szempontjából, de több ponton javítani kell. Köszönöm szépen, az órára nézek, és hogyha a kollégák egyetértenek, akkor azt mondom, hogy menjünk egyszerűen tovább, és a kérdéseket majd az utolsó körre hagyjuk. Úgy látom mindenki bólogat, akkor így járunk el. A kettes szekcióra jutunk, és akkor megkérdezzük, hogy hogyan lehet jobb vagy vannak-e, melyek azok az esettanulmányok, amelyeket meg fogunk hallgatni. Az első előadó Bojana Jóvin Hracnik, aki a Szlovén Igazságügyi Minisztérium területi bíróságának elnöke. Köszönöm. Feladatom az, hogy beszámoljak arról, hogy az irányelvet a szlovén nemzeti jogban hogyan ültették át, egy feljegyzést készítettem, amelyben megtalálnak minden részletet cikkről cikkre. De ha megengedik, akkor most ezeket nem sorolnám fel egyesével, inkább rámutatnék néhány érdekes tényre, amelyet én relevánsnak tartok, amikor az irányelv átültetéséről beszélünk. Arról is beszámolok röviden, hogy a szlovén jog mely pontokon megy túl, mutat túl a az irányában lefektetett minimális követelményeken, és végül beszámolok majd arról is, hogy hogy áll ma a helyzet, és hogy hogyan kívánunk a jövőben tovább lépni. Először is mindenképpen meg kell említenem, hogy mielőtt 2008-at írtunk Vilna, általános szabálykeret a mediációra vonatkozóan nem létezett Szlovéniában egyes törvények említést tettek ugyan a mediációról, de csak a vita rendezés, jogvita rendezés módszereként, ugyanakkor nem volt lefektetve semmiféle keret erre vonatkozóan. Ez nem jelenti ugyanakkor azt sem, hogy nem létezett volna gyakorlatban mediáció, éppen ellenkezőleg az első mediációs programot már 2001-ben indít, elindították, a Gyubjanai e, kerületi bíróságon. Kísérleti projektként indult ugyan, de e, rendes programként véglegesítették, olyan nagy sikerrel járt. Az azt követő években jó néhány más kerületi bíróság is e, beindított hasonló bíróságon kívüli vitarendezési módszerekre vonatkozó programokat. A mediátorok, azaz közvetítők szlovén egyesülete már 2006-ban létrejött. Majd 2008-ban követte ezt a mm, Szlovén Nemzeti Mediációs Egyesület. A szlovén példa azt mutatja, hogy a mediáció igenis létezhet a gyakorlatban, anélkül is, hogy ezt egy szigorú szabályrendszer szabályozná de ahogy az irányelv is említi, kiszámítható jogi kerettel de számít, kell, hogy számítsanak a vitás felek. 2008-ban eh, szövegezték meg a mediációra vonatkozó törvénytervezetet, a jubjanai jogi kar szakértői illetve gyakorló mediátorok, közvetítők közösen készítették ezt elő. Ezt 2008 májusában fogadták el pár nappal a vonatkozó irányelv elfogadását követően. Mindösszesen 20 cikkből áll a mediációs törvény, ezek rövid cikkek, amelyek alapelveket, alapszabályokat fektetnek le a közvetítés eljárására vonatkozóan, a többi részletet pedig az önszabályozó mechanizmusokra bíztuk. A mediációs törvény következő több modellen is alapul. Egyrészt a nemzetközi példákat vettük alapul, és persze figyelembe vettük az iránymelv végső formáját, a végső megfogalmazását a közös álláspont már elfogadásra került ezen a ponton, ezért tudtuk, hogy mi lesz a végső szöveg, hogyan fog kinézni. De természetesen végül a már korábbi évek tapasztalatait is megpróbáltuk beépíteni a szlovén regulációs törvénybe. Felmerül tehát a kérdés, hogy a szlovén mediációs törvény miben lép túl az irányelvben lefektetett minimális követelményrendszeren. Az első és talán legfontosabb különbség az a törvény hatája. Az irányelv a határon átnyúló mm, jogvitákra terjedt ki, miközben a mi szlovén törvényünk a határon átnyúló és a belső szlovén jogvitákra egyel, egyaránt kiterjed. Polgári és kereskedelmi ügyekben is alkalmazandó, de ez, ugyanezek a szabályok érvényesek másfajta ügyekre is, egészen addig, ameddig ez alkalmazható, és a jogvita természet ezt lehetővé teszi, illetve ha más konkrét törvény ugyan ezt a kérdést másképp nem szabályozza. Egy újabb különbség az uniós irányelv és a szlovén mediációs törvény között a titoktartás szabályaiban keresendő. A mi szabályozásunk szigorúbb, és a hatája is szélesebb. Az irányelv a bizonyíték befogadhatóságával foglalkozik mindösszesen más eljárásokban, miközben a mi törvényünk a mediáció során is eh, szabályozza a titoktartást, illetve a mediációs eljáráson kívüli titoktartási kötelezettségeket is lefekteti. Három cikk is eh, vonatkozik a törvényben erre a témára. Ami a bizonyítékok más eljárásban való befogadhatóságát illeti, a mediátorok és a és a mediációs folyamat végrehajtásában részt vevők re utal, ez az irányelv, a mi törvényünk azonban a vitás fellekre is vonatkozik, illetve harmadik személyekre is, azaz mindenkire, aki a mediáció folyamatában így vagy úgy részt vesz, legyenek azok szakértők vagy szemtanúk például. A harmadik pont, amelyet fontosnak tartok megjegyezni, az az, az elévülési és egyéb időszakokra vonatkozó szabály, ez a törvényben eléggé szigorúan fogalmaz, tehát csak kivételes esetben ad lehetőséget a vitás feleknek arra, hogy egyes szabályokat figyelmen kívül hagyjanak. Az elején említettem, hogy milyen példákat vetünk alapul. Például a fogalom meghatározások körében a mediáció és a mediátor fogalom meghatározása majdnem egy az egyben került átvételre az uniós irányelvből. Megemlítenék még egy dolgot, mikor alkalmazható a mediáció, mikor lehet a közvetítőköz fordulni. Nos, a mi törvényünk nem tartalmaz különleges szabályt arra, hogy e, hogyan kell tájékoztatni a feleket a mediáció lehetőségéről. Ugyanakkor 2009. novemberében egy újabb eh, törvény került Szlovéniában elfogadásra, amely csak az alternatív vitarendezéssel foglalkozik a bíróság eljárás során. Tehát a bíróság eljárás során a bírák felkínálhatnak a peres feleknek alternatív vitarendezési mechanizmusokat, és az ebben lévő szabály egyértelműen az uniós irányelvnek köszönhető. Végezetül engedjék meg, hogy pár szót szóljak arról, hogy hogyan áll ma a helyzet Szlovéniában, és hogy hogyan képzeljük a továbbiakban ezt a területet. Nos, az esfokú bíróságok mindaz 59 esfokú eh, bíróságon eh, működik mediációs program, egy fejviteli bíróságon is, működik, négy további felvitelt bíróság is eh, jövő júniusig bevezet ilyen mediációs programot. Ezen kívül tervezzük a bíróságon kívüli mediációt eh, továbbfejleszteni. Remélem, hogy eh, pár év múlva alkalmam lesz majd önöknek beszámolni arról, hogy ezen a területen hogyan sikerül tovább lépnünk. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Grazie. E, diamo la parola. Köszönöm szépen. Megadom a e, szót e, Augusta Janininak, az olasz igazságügyi minisztérium jogi osztály vezetőjének. Sajnos mikrofon nélkül nem halljuk. Köszönöm szépen, hogy szót kapok és így szólhatok az olasz jogrendről az európai irányelv átültetése óta történt fejleményekről. Mint tudják, a forrása a jogrendnek az irányelv, de ezen túl is vannak rendelkezések, nem csak a határon átnyúló jogvitákra terjed ki a törvény, hanem az összes kereskedelmi, polgári ügyre minden területen. Ezen túl az olasz jogrend bevezette a befogadhatóság kérdését, tehát először mediációval kell próbálkozni, és csak utána lehet bírósághoz fordulni egyes esetekben. A célok közül háromat mondanék. Az első a mediáció kultúrájának fejlesztése, a mediáció használata polgári és kereskedelmi ügyekben. További cél az, hogy a törvény arra kötelezi a az ügyvédet, hogy informálja az ügyfelét, hogy mediációt is használhat. A harmadik cél pedig az, hogy bizonyos feltételek értéket megállapítsunk a befogadhatóság tekintetében. Csökkenteni is szándékoztunk a jogszabályok számát. Pénzügyi ösztönzést is adó ügyi ösztönzés is szeretnénk adni azoknak, akik a mediációt használják. Egyes szakmai csoportok, például az ügyvédek, más szerepet kell játszanak az új rendben. A mediátori soron az ügyvédek automatikusan szerepelnek. Néhány pontosítás. Az olasz jogrend azt mondja ki, hogy a mediáció önkéntes. Ez azt jelenti, hogy a mediáció meg kell könnyítse a jogvitáknak a rendezését. Amikor a mediátor úgy dönt, hogy maga mutat be javaslatot a feleknek, vagy a felek ezt kérik tőle. Hogyha a mediátor javaslatát nem fogadják el, annak következménye van az azt követő ítéletre, beleértve azt a felet is, aki a jogvita során nyer a bírósági eljárásban. Ez kiterjedhet a családjogi vitákra, az öröklésre, orvosi felelősségre, illetve sajtóbeli rágalmazásra kiterjed a társtulajdonosi viszonyból származó jogvitákra is. Ez a jogszabály az ügyvédek részéről nagyon sok reakciót okozott, sztrájk is volt, és a kötelező mediációt nem fogadták el Olaszországban. Van egy ö, másik mediáció is, van, ami az irányelv értelmében létrejött. Az a mediáció, amelyet a bíró rendel el. Itt a bíró a feleket felszólíthatja arra, hogy mediátorhoz forduljanak. A felek ebbe bele kell egyezzenek. Van egy olyan mediáció, amely a szerződésből is, vagy alapszerződésből is fakadhat. Ez azt jelenti, hogy kötelező a mediáció, mielőtt peres úton folytatnák a jogvitát. A mediáció lehet előfeltétele az ítéletnek. Bizonyos eljárásokat jelent. Arról van szó, hogy a bíró döntése szólhat úgy, hogy mediációt kell folytatni. Elképzelhető, hogy többször fordulnak mediátorhoz egy peres és egyben perenkívüli eljárás során. a nemzeti törvényalkotó, törvényalkotó azt mondta ki, hogy a békítési próbálkozás következményei azonosak, mint a mediációi. Négy hónapos időtartamra függetődik fel a peres ügy, hogyha mediáció van. Ez azt jelenti, hogy az észszerű időtartamon belüli peres eljárásba ez a négy hónap nem számít bele. Itt kihúztuk a áthúztuk a bíróság előtti hosszas eljárás, és van egy informálisabb eljárás bizonyos szabályok szerint, amelyek pontosan olyan fegyelmet jelentenek azonban. Itt látható az eljárás nagy vonalakban. Mediációs eljárás hogyan zajlik, Először egy szervezetet megkeresnek, ez viszonylag gyorsan kell történni, 15 napon belül, és akkor a felek, hogyha így mondja ki a rendelkezés, kiválaszthatják a mediátort. A mediátor a mediációt helyesbítek, két mediátor végzi hogyha specifikus technikai jellegű a mediáció. Az, hogy egy vagy két mediátor van, nem befolyásolja a költségeket, ami a bizalmaság elvét illeti, nem lehet felhasználni a mediációban szerzett információkat a peres, a későbbi peres eljárás során a mediátort nem hívhatják fel, hogy tanúskodjék és mondja el azon információkat, amelyekre a mediáció során amelyeket a mediáció során szerzett meg. Így a bizalmas adatok bizalmasak maradtak, és titoktartásra kötelezett a mediátor. Hogy a pozitív a mediáció eredménye, akkor egy jegyzőkönyvet vesz fel a mediátor, amely megegyezést tartalmaz. Ebbe olyan klauzulákat, szaukciókat is be lehet venni, ami azt jelenti, hogy fizetnie kell egyik másik félnek, hogyha nem tartja be a megállapodást. Negatív eredmény esetén a mediátor a javaslatait leírja, és jelzi, hogy egyik vagy másik fél nem játszotta el a szerepét, hiszen ez kihat a későbbi ítéletre a perben. Mediációnak adó kedvezménye van, teljes adómentességet élveznek a költségek. Hasonlóképpen levonhatóak a különböző fizetett díjak. Ez 50 ezer euróig terjed. A fölött a költség az adóköltségek csak az 50 ezer feletti részre vonatkoznak. Más költségek is felmerülhetnek természetesen az igazságszolgáltatás során. A mediátor díjazása is 150 ezer euróig adómentes. A mediációs tevékenységet szervezetek végzik. Ezek magán vagy köz szervezetek, amelyek megfelelő komolysággal, hatékonysággal kell rendelkezzenek. Ezeket az igazságügyi minisztérium értékeli, elemzi kompetenciájukat, státuszukat, szabályaikat, és ö, akreditálja őket. A mediátoroknak egy legalább 50 órás képzésen kell részt venniük, legalább legfeljebb 30 fő vehet részt egy tanfolyamon, és egy vizsgát kell tenniük továbbképzés szükséges két évenként, a mediátor csak így folytathatja a munkáját, ez szükséges ahhoz, hogy napra kész legyen a tudása. A kötelező mediáció 2011 március óta van érvényben. Nagyon új jelenség, ezért nem tudok pontos információt adni arról, hogy hogyan alakult a helyzet, de szeretném aláhúzni, hogy nagyon nagy ellenállás volt egyes ügyvédek részéről. Más szakmák kifejezték lelkesedésüket ez iránt több mint 300 mediációs intézmény létezik, amely már feliratkozva kérte, hogy írják fel regiszterre. Nagyon szépen köszönöm. Most elérkeztünk a harmadik részéhez a workshopnak. Itt a mediáció olyan formájáról lesz szó, amely túlmutat azon, amit az irányelv szabályoz. Nagyon nagy öröm számomra, hogy 30 magyar bírát üdvözölhetünk itt a szakbizottságunkban, akik látogatóba jöttek. Reméljük, hogy nagyon érdekes lesz az önök számára ez a tanácskozás, és remélhetőleg információkat vihetnek magukkal haza. Szeretettel üdvözlöm Önöket tehát, és nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk. Ezzel rátérek, rátérünk a következő előadóra, aki Margarita García Tomé, aki a médiációról beszél majd a Szalamankai Egyetemen előadó egyébként, is a mediáció a szakterülete. Öni a szó parancsoljon. Muchas gracias, señor presidente. Estoy encantada de que me hayan invitado a Szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy meghívott engem ma ide a szakbizottságba. Röviden szólnék néhány dologról, ami az irányelv befolyását illeti a spanyol jogalkotásra. Jelenleg egy jogszabályi javaslatunk van, az utolsó fázisba érkezett ez a javaslat, és különböző jogszabályaink vannak a családjog és a polgári jog területén, amelyek kapcsolódnak a mediációról szóló irányelvhez. Minden jogszabályban az az elvárás vagy követelés szerepel, hogy a mediáció alapelveit be kell tartani, szankciókat határoznak meg ezek a szövegek, valamint egy regisztert, amelybe a mediátoroknak szerepelniük kell. A mediáció előfeltétele az akadémiai pályafutás, valamint egy további, továbbképzés a mediáció területén, ezek tehát az előfeltételek. A jogszabályok azonban nem határoznak meg egységes kritériumokat azokra az előfeltételekre vonatkozóan, amelyek a továbbképzés tartalmát illetik, illetve arra vonatkoznak, hogy mely intézmények kínálhatnak ilyen továbbképzést, valamint a minőség ellenőrzés sem teljesen világos. Mindez nagyon fontos volna, hiszen ezáltal a mediátor hivatása megfelelhetne egy bizonyos minőségi elvárásnak. Nagyon fontos ez azért is, hogy a mediátorok, akik az egyik régióban vesznek részt továbbképzésben, Spanyolország minden régiójában tevékenykedhessenek. Emellett nem ugyanazok a jogszabályok szolgálnak alapul a mediációs törvényeknek. Bizonyos esetekben ez az előfeltétel nem volt meg, ezért a tartalom néhol eltér, és ez nyilván nem szolgálja szükségképpen a jogszabály egységes megvalósítását, átültetését. A regiszter például nem szükséges minden mediátor esetében, illetve ez nem követelmény minden mediátor esetében, csak is azok a mediátorok, akik az irányelv alapelveit be akarják tartani, nekik kell szerepelniük ebben a regiszterben. Azok a mediátorok, akik ezt a hivatást gyakorolni szeretnék, ezáltal korlátozottak némiképp. A jogszabály javasolja, hogy a konfliktus megoldás alternatívája ez a bírósági eljárásokhoz bizonyítva, és ezáltal az adminisztráció terhet, adminisztratív terheket is ö, csökkenteni szeretnénk. Itt az áll, hogy ez a tagállamok kompetenciája egyébként a polgári ügyekben, valamint a kereskedelmi ügyekben lehet alkalmazni az irányelvet, de a büntetőjogi eljárásokban például, vagy a fogyasztóvédelmi eljárásokban kizárt az irányelv alkalmazása. Ami az irányelvhez való alkalmazkodást illeti, valamint a határidőket és a rendelkezéseket, a jogszabály előírja, hogy mindaddig, amíg a mediációs eljárás folyamatban van, addig a bíróság nem hoz döntést, és hogyha nincs végső megállapodás, akkor a vitás feleknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy ez a határidő minél rövidebb legyen. A felsorolt alapelvek közé tartozik egyébként az ügy bizalmas kezelése, és ez egy nagyon fontos elv. A mediáció tartalmának bizalmas jellegét, valamint a mediátor titoktartási kötelezettsége is rendkívül fontos, ezt is kiemeli a szöveg. Hogyha a felek megpróbálták a konfliktust mediáció révén megoldani, akkor azok az adatok, amelyeket felhasználtak a mediáció folyamatában, ezeket az adatokat a bírósági eljárásban fel lehet használni. Mi ezzel a gond? Nos, egyrészt a bírósági rendszer, illetve a bíróság felhasználhatja az adatokat, amelyek felmerültek a mediáció során egy bírósági eljárásban, és ezért nem gondolja azt, hogy ezáltal sérülne a titoktartás elve. Emellett a titoktartás, illetve a bizalmas jelleg koncepcióját a regionális mediációs jogszabályok nem védik önkéntesség. A hetes cikk azt arról rendelkezik, hogy a mediáció önkéntes, kivéve, hogyha a bíróság kér mediációs eljárást az ingyenes jogi tanácsadás keretén belül, amely ját a bíróság felajánl. Emellett az áll a szövegben, hogy senki sem kötelezhető gyakorlatilag a mediációs eljárásra. Ez az önkéntesség érvényben kellene, hogy legyen minden mediációs eljárás tekintetében, hiszen a mediáció vagy közvetítés az első fázisban, az információs fázisban előfeltétele a bírósági eljárásnak. Ez azt jelenti, hogy ez egy viszonylag nagy erős ösztönző a mediáció számára. A javasolt jogszabály számos rendelkezést javasol a mediátorokra vonatkozóan. A mediátorok nem lehetnek büntetett előítéletűek, Emellett szerepelniük kell a mediátorok regiszterében, és sok más egyéb előfeltételek is meg kell felelniük, azonban nem előfeltétele az, hogy egy mediátor egy adott mediációs képzésben vegyen részt, és hogy ezáltal elsajátítsa a szükséges technikai, jogi, deontológiai ismereteket. Emellett nem kell feltétlenül kiismernie magát polgári és kereskedelmi ügyekben, és ez természetesen nem szolgálja kifejezetten a hivatás eh, további fejlődését. Emellett a mediációs törvény tovább, egy további cikkében az áll, hogy a mediáció során elért megállapodások érvényesek, és hogyha a mediátor eh, nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, és mégis az elért eredmény kötelező érvény, akkor nyilvánvalóan ez egy visszalépést jelent, szemben a jelenlegi regionális mediációs szabályozásokkal is, hiszen mindezek követelik, hogy a mediátor rendelkezzék egy diplomával, amely az ő képzéséről tanúskodik. Emellett az európai irányelveket sem tartja be ez a tervezett jogszabály, hiszen a mediátorok továbbképzését említi a szöveg, valamint a mediáció minőségét, de a mediátorok nyilvánvalóan nem végezhetnek minőségi mediációt vagy közvetítést, hogyha nem részesültek megfelelő képzésben, azt megelőzően. Ez nagyon nagy kihatással van a spanyol mediációs rendszerre, hatalmas innováció ez a spanyol igazságügyi rendszerre tekintve, hiszen még akkor is, hogyha a mediációt már részben szabályoztuk Spanyolországban, mégis regionális szinten mégis szükséges egy állami szintű szabályozás a kritériumok egységesítésére. Ez azt jelenti, hogy az állami szintű mediációs jogszabály nagyon nagy előrelépés lesz, remélhetőleg a spanyol mediáció tekintetében. Emellett ez nagyon nagy változásokat hoz a regionális jogszabályokra vonatkozóan is, hiszen a regionális jogszabályok, valamint az állami jogszabályok hatája nem megegyező, és annak érdekében, és a regionális jogszabályoknak alkalmazkodniuk, alkalmazkodniuk kell az állami szintű jogszabályokhoz. Éppen ezért koordinációs intézkedésre van szükség a régiók és az állam között. Vonatkozik ez például a mediátorok regiszterére, továbbképzésére, annak érdekében, hogy a mediátorok Spanyolország minden területén végezhessék tevékenységüket, és hogy a megvalósítás, az európai szabályozás megvalósításában se jelentkezzenek problémák. A spanyol mediációs törvény megvalósítása bizonyos jogszabályok megváltoztatásához vezet majd ennek értelmében ami a határokon átívelő határokon átnyúló konfliktusok rendezését illeti, a jogszabály utal arra, hogy a közösségi irányelv megvalósítását szolgálja ez a jogszabály. Aztán, ami a mediációt illeti, a mediációs jogszabály, spanyol jogszabály előírja, hogy ez ennek az eredménye adott esetben ugyanúgy érvényes, mint egy bírósági ítélet, és a 71-es cikk értelmében a mediációs megállapodások csak is akkor lehetnek kötelező érvények, hogyha határokon átnyúló ügyekről van szó, ez is a mediációról szóló irányelvnek felel meg Európai Uniós szinten. Ami a célkitűzéseket illeti, fontos cél, hogy a költségek csökkenjenek, de ez nem jelenti azt, hogy a mediáció szükségszerűen ingyenes. A cél az, hogy a költségek alacsonyabbak legyenek, mint egy bírósági eljárás esetében, és még akkor is, hogyha a jogszabály nem mond semmit a mediátorok bérezéséről, a spanyol mediációs törvény rendelkezik erről, azonban nem, nem szerepel a szövegben pontosan az, hogy milyen költségek merülhetnek fel a peres felek esetében. Függetlenül attól, hogy születik-e eredmény vagy sem, a felek viselik a költségeket. A 16 per 3-as cikk rendelkezik arról, hogyha a későbbiekben mégis sor kerülne bírósági eljárásra, akkor ha a bíróság határozatot hoz, vagy ítéletet hoz, akkor a mediációs költségeket ide sorolják. Egyesek tehát az, éppen ezért nem akarnak mediációs eljárásban részt venni, mert azt mondják, hogy ha ott nem születik eredmény, még magasabb lesz a bírósági eljárás költsége, hogyha arra is sor kerül végül. Emellett a mediáció esetében valószínűleg magas infrastruktúrális költségek is felmerülhetnek, a védelem miatt. Végezetül szeretném elmondani, hogy a spanyol mediációs rendszernek vannak erősségei, és vannak gyenge pontjai, és attól függően, hogy a gyakorlatban hogyan is valósul meg a mediáció Spanyolországban. Annak érdekében, hogy valóban egy jó minőségű mediációs szolgáltatásra kerüljön sor, és hogy a mediációs eljárás kiterjesszük, nagyon fontos egy koordinációs pont létrehozása egész Európa számára a mediáció minőségének felmérésére. Annak érdekében, hogy a mediátorok tevékenységüket minden tagállamban végezhessék, főként, hogyha határokon átnyúló ügyekről van szó. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólalónk Bogdán Mátály, aki Romániából érkezett hozzánk, ügyvéd és a mediáció területén maga is tevékenykedik. Önni a szó, parancsoljon. Am fost încântat de tonul uh, optimist cu care a început acest workshop. Nagyon örülök, hogy milyen optimista ez a hang a műhelyben kisebb-nagyobb sikerekről számoltak be azzal kapcsolatban, hogy hogyan ültetik el, és alkal, ültetik át, és hogyan alkalmazzák az irányt. Ezért megpróbálok én sem pessimista lenni. Nem a problémákról fogok beszélni az átültetésben és a végrehajtásban, amelyekkel Romániában találkozunk ha kicsi is a siker, de sikeres az átültetés. A konkrét változásokról szeretnék szólni, hogyha nem értjük meg ennek az irányelvnek az alapvető célját, ha nem értjük meg az átültetés lényegét, hogyha arról beszélünk, hogy a nemzeti jogrendben átültetés hogyan történt, a konkrét Momentumra gondolok, akkor elmondhatjuk, hogy az irányelvet Romániában érvényre juttatták. Mégpedig sikerrel az irányelv minden cikke bekerült a polgár eljárási törvénykönyvbe, a családjogi törvénykönyvbe, nemzeti szinten. Egyes problémákkal azonban találkozunk. Miről is van szó? Arról, hogy a gyakorlatban ezek hogyan jelennek meg. Itt nem a törvénycikkekre gondolok. Nehezen érjük el a tényleges széljét a mediációnak a gyakorlatban. Volt egy példa, amelyre utaltak az előbb, az ló, amelyet rá kell venni, hogy igyék. Ez viccesnek hangzott, de sajnos ez a példa teljesen reális, konkrét példa. Romániában vannak olyan jogi szabályok, amelyek a lovat, a vizet meghatározzák, azt is, hogy milyen utat kell bejárjon a ló, meghatározzák, hogy mennyire legyen szüksége a lónak a vizet. Csak arról feledkeztek meg, hogy a lónak vizet kell ínia ahhoz, hogy éljen. Nem elég tehát, hogyha jogszabály van, nagyon szép jogszabály a mediációról, hogyha ezt a gyakorlatban konkrétan nem alkalmazzák. az irányelvet az irányelv főszabályai 2006-tól a, magyar, a román jogrendben léteztek, például a titoktartás kötelezettsége, az elévülés, a mediációról való értesítése a nagy közönségnek, a minőségi követelmények, illetve a végrehajthatósága a döntéseknek. Nos, mindez létezett 2006-ban a román nemzeti jogrendben. A gyakorlatban azonban 2006 óta Két év kellett ahhoz, hogy az első mediátorok munkát végezhessenek, hogy ténylegesen részt vehessenek mediációban. 2010 végén módosítások történtek a jogrendben. Kiegészítették a jogi keretet, és integrálták az európai irányelvet. Konkrétan arra gondolok, hogy a bírák újabb kompetenciát kaptak. Most a bírák felszólíthatják a feleket arra, hogy a mediációt használják. Ez történhet peres eljáráson belül is, anélkül, hogy ez plusz költséget jelentene a feleknek. Azonban hogyha megnézzük a hivatalos statisztikákat 2010-ről, az igazságszolgatásról Romániában, hogyha megnézzük, hogy 3 millió ügy volt országos szinten. 3 millió ügy. Nos, akkor csak 258 ö, jutott jutott megnyugtató eredményre a mediáció révén. Hát óriási a különbség. 3 millió eset és 258 sikeres mediációs ügy. Gondolom, hogy mindazok számára, akik itt ülnek, nyilvánvaló, hogy a mediációnak milyen előnyei vannak nem csak az idő, illetve költség takarékos megoldásra gondolok, mint aspektusra, hanem sok minden másra is. A családi jogi törvénykönyv nem tartalmaz pontosításokat a mediációról. Mégis azt tapasztaljuk gyakorlati szinten, hogy nehézségek vannak. Milyen nehézségek? olyan nehézségek, amelyek a gyakorlati alkalmazást nehezítik. A gyakorlati esetek, amelyek felmerülnek családjogi ügyekben, a vállás, gyermek elhelyezés, gyermektartás fizetése, illetve a vagyonfelosztás, vagyonmegosztás. Ami a vagyonmegosztást illeti, a mediációnak vannak előnyei. E, e, időt takarítunk meg, pénzt takarítunk meg a e, peres eljáráshoz képest, amely a bíróság előtt zajlik. A többi esetben, ahol gyerekek vannak, kiskorú gyermekek, ez nem így történik. A mediációt nem igen használják, alig használják. Ennek a fő oka az, hogy jelentős különbség van a peres eljárás csökkentett költsége és a mediáció óriási költsége között. Például ahhoz, hogy egy vállóperben valaki tartásdíjat kapjon, mondjuk 10 euró a költség, de hogyha mediáció révén próbálják ezt elérni, akkor a költség legalább a tízszerese, mondjuk 100 euró. Tízszerese. Időt és pénzt lehet megtakarítani, a peres eljárással a mediációt kihagyva. Tehát illúzió a mediáció előtérbe tolása itt harmonizált gyakorlat kell a bíróságokon. Hatékony eljárás ahhoz, hogy a mediáció döntéseit érvényre juttassák. Egyelőre az elvek szintén vagyunk, még az időnyeresség is illuzórikus a mediációval. több idő a mediáció, mint a peres eljárás, és még több idő, amíg a mediáció eredményt elfogadja a bíróság a bíróság. A családi jogi törvénykönyvből vettem egy példát. Ez azt mutatja, hogy csak az elején tartunk az eljárásnak, a folyamatnak, nehezen jutunk tovább. Két év kellett a törvény megszületése és az első mediátor munkájának kezdete között. Most pedig az irányelv létezése óta már három év telt el. Ez nem elég hosszú időszak, legalábbis nem Romániában, ahhoz, hogy konkrét eredményt lássunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem ültették át az irányelvet, ez nem azt jelenti, hogy középtávon nem lesz lehetőség arra, hogy lássuk az eredményeket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És akkor most kitekintünk az Európai Unión kívülre, és Szuzanna Samliskás eh, Villit eh, kérem, remélem helyesen eh, ejtem ki az ügyvédnő és mediátor nevét, aki Oroszországban a mediátorok központjának, Mucetani központjának elnöke, valamint az orosz ügyvédek mediációs albizottságának is asszonya, Meg is adom a szót. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy beszámoltak önnek arról, hogy Oroszországban hogyan alakul a mediáció. My life to promoting and implementing mediation. Öt éve foglalkozom a mediációval Oroszországban. Természetesen próbáljuk a fejleményeket világszerte követni. Az egyik fő szempont az volt, hogy Európában hogyan alakul ennek a gyakorlata. Az uniós irányelv és annak végrehajtása igen fontos iránymutatást jelent számunkra ezen a téren. Persze országról országra komoly különbségeket tapasztalunk. Ugyanakkor az Orosz Föderációban e, eddig szerzett tapasztalatainkról már büszkén számolhatunk be. Egy olyan intézményről van szó, amelyet az orosz polgárok, állampolgárok alig-alig ismernek, és igen komoly szkepszis veszi körül, sőt, bizonyos esetekben ellenállás is így nehéz eh, a jogrendbe beépíteni. Az orosz társadalmi életbe és jogi kultúrába bevezetni a mediáció intézményét Európa közvetlen szomszédságában, Európa és Ázsia közé szorítva hozzájárul majd ahhoz, hogy a jószomszédi viszony tovább erősödjék, illetve a társadalmi, gazdasági, kulturális kapcsolatokat szorosabbra fonhassuk országaink között. A mediáció intézménye igencsak újszerű Oroszországban. Parisian with the rest of the Western world is described in detail in the briefing note present. A feljegyzésben részletesen beszámolunk a helyzetről. A azt azonban mindenképpen el kell mondanom, hogy az uniós irányelv igen komoly hatással volt ez irányi munkánkra. of its respective legal basis were particularly catalyzed by this document coming into force in 2008. A 2008-ban életbe lépett uniós irányelv tehát előmozdította az irányi munkánkat, ugyanakkor referenciaként is szolgált az orosz mediációs törvény szövegezése során. Ezt a törvényt az orosz parlament elé Dmitry Medvedev nyújtotta be, 2011-ben lépett életbe, és elfogadhatjuk, hogy tulajdonképpen teljes mértékben megfelel az uniós irányelben lefektetett elveknek, és hasonlóan az európai esethez önkéntes, szigorúan önkéntes alapon családjogi, eh, polgárjogi és egyéb kereskedelmi ügyekben alkalmazható. Roppant rugalmasan alkalmazhatják Oroszországban a mediáció intézményét, és teljes szabadságot ad a eh, peres vagy vitás feleknek szabadon választhatják meg a mediátor, titoktartási kötelezettség vonatkozik a résztvevőkre, és így tovább, és így tovább. A törvénytervezet eredeti szövegében a túlszabályozás jeleit eh, vélték egyesek felfedezni. Eh, szerencsére eh, a többség támogatását nem nyerte el ebben a formájában a törvénytervezet, hiszen ez elrettentő lehetett volna. A felek a mediációhoz saját szándékukból fordulhatnak a peres eljárás során bármikor, a bíráknak pedig e, alkalmas időpontban javasolni kell ezt. Általában kötelező érvényű a mediációs megállapodás a felekre, és ideális esetben érdekeiket és szükségeiket tükrözi a bírósági eljárás során született mediációs megállapodást maga a bíróság is hivatalos formában elfogadhatja, és általában a bírák javasolják is a mediáció alkalmazását. A mediációs törvény azonban a nyilvános állami viták esetében nem javasolja a mediáció eljárását, A mediációs eljárás természetesen a teljes titoktartás kötelezettsége alatt folyik. Az orosz ö, polgárrendtartási törvény is ö, vonatkozik ö, erre. A mediátorokra külön leges követelmények nem vonatkoznak, egyetemi végzettséget ír elő a törvény, ugyanakkor a mediátorok profi és nem profira csoportokra oszthatóak, csak a hivatalosan bejegyzett vagy elismert mediátorokat javasolhatják a bíróságon, és fogadhatják el őket. Reméljük, hogy ez az új szabálykeret lehetővé teszi, hogy mindenki egyformán ugyanazt értse a mediáción, és e, azt is, hogy a mediátorok e, képzése is megvalósuljon megfelelő formában. Azt hiszem, hogy az orosz jogrendben egy igazi mérföldkőnek tekinthetjük a mediáció bevezetését, és az igazságszolgáltatás reformjának is fontos része. Az orosz kultúra és mentalitás egyik fontos összetevője az, hogy szinte lehetetlen új dolgokat bevezetni, hogyha áldását az állam nem adja ezekre. Meg kell találnunk tehát az egyensúlyt az új területre vonatkozó szabályok bevezetése, illetve a gyakorlati alkalmazás között, hiszen itt igen korlátozott tapasztalattal rendelkezünk eddig. A törvény éppen ezért a mediáció területére elsősorban önszabályozást írt elő azon szakmai szervezetek számára, eh, amelyek részt vesznek ennek a területnek a munkájában. Eh, létrejött már a mediátorok vagy közvetítők országos eh, szervezete, amely önszabályozó testületként működik majd. Oroszország ahol számos nemzetiség és vallás talált hazára. Nos, itt különösen fontos a mediáció intézménye, azonban ehhez, ennek sikeres bevezetéséhez az kell, hogy az embereket tájékoztassuk erről, hogy a kultúrájukba, a gondolkodásmódjukba bevezessük ezt. Community and Russian Federation in further implementing mediation. First of all, Russia can indeed become a... Oroszország akkor válhat eh, ezen a abban segített az Európai Uniónak, hogy a volt szovjet eh, tagállamokban, az utódállamokban is segíthetünk elterjeszteni a mediációt, illetve az alternatív vita rendezését, nem csak kereskedelmi, hanem családjogi esetekben, illetve polgárjogi ügyekben is. Azt hiszem, hogy a modern világ elképzelhetetlen nélkül. A multikulturális, több vallású családok esetében különösen fontos. Persze jó néhány részletről még beszélnünk kell, ezeket tisztáznunk kell, ezért zeresképpen annyit hadd mondjak csak el, hogy a konfliktusokra másképp is lehet reagálni, nem csak bírósághoz lehet fordulni. Ennek a mediációja, mediáció egy kiváló formája, de csak akkor, hogyha megtaláljuk az egyensúlyt a globalizáció, illetve az egyéni, eh, nemzeti eh, sajátosságok megőrzések között. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen én is! Most pedig lehetőség nyílik arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki a különböző tudományos szolgálati anyagok mellett ilyen átfogó előadásokat halván még kérdezni akarna valakit. Nem, úgy tűnik, hogy kielégítő volt a tájékoztatás, és a, a McCarthy jelentésnél ezt figyelembe fogjuk venni. Most pedig Berlinger kollégát kérem meg, hogy helyettesítse McCarthy kolléganőt, és zárja le a workshopot, illetve vonja le a következtetéseket final word. Zárszó. Io, eh, Presidente il Commissario, eh, ci abbiamo molta fretta, non, non dirò niente, se non ribadire... Nos, nincs más mondanom, Ömer Barnier úr itt van, de hadd ismételjem el még a következőt. Nagyon érdekes vita volt a mai. Megismertünk eh, egy körképet a különböző tagállamokban. A helyzet változik. Továbbra is jelentős problémák állnak fenn, de a mai vita után a javaslatokat ismerve azt hiszem, hogy gazdagítani tudjuk azt a dokumentumot, amelyről beszéltünk. Lehetőségünk lesz rá módosítókat benyújtani. McCarthy asszony, az előadó kell véleményt mondjon erről. Én csak köszönetet mondok a hozzászólásokért. Köszönöm szépen, Berlinger kollega. Én is nem teszek már más, mint csak, hogy köszönetet mondok mindenkinek, az előadóknak, fantasztikus információt kaptunk, úgy gondolom mindent nagyon jól fogunk tudni használni. Ezzel pedig el is jutunk a következő napi rendi pontunkhoz, amely tapasztalatcsere, Bárnyé biztos úrral. Szívből üdvözlöm Önt köreinkben. Kérem, hogy jöjjön ide, Noch einmal herzlich willkommen, Herr. Szívből üdvözlöm még egyszer, biztos úr. Az Európai Bizottsággal való megállapodás értelmében bizonyos időközönként eszmecserét folytatunk az úgynevezett strukturált párbeszéd keretében a bizottság jogalkotási programjáról. Ennek időpontja jött el, úgyhogy biztos úr, szívből üdvözlöm Önt újfent, és meg is adom Önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit szeretettel köszöntök. Nagyon örülök, hogy rendszeresen találkozunk és eszmecserét folytathatunk, ez csak természetes. Nagyon örülök, hogy ezt megköszönhetem önnek, elnök úr, ezt, hogy ilyen aktíva részvétel abban a dialógusban, amelyet szervez a bizottság. Néhány hónappal ezelőtt találkoztunk, elmondtam, hogy mi a célunk. Elgondolkoztunk azóta. Konzultáltunk, megpróbáltunk jó javaslatokat előállítani, és készen állunk arra, hogy mostantól vagy holnaptól jogalkotói munka hullámát indítsuk be. Jól értettem, elnök úr biztosként, hogy mennyire türelmetlenek a belső piaci fejleményekkel kapcsolatban. Sok munkájuk lesz, illetve együtt sok munkánk lesz a következő hónapokban. Természetesen az első lépcsőfok az lehe, lesz, hogy a Single Market Act keretében a szellemi tulajdonjoggal kell foglalkoznunk. Holnap kerül ez az Európai Bizottság grémiuma elé. Itt két célunk van. Az első az innováció ösztönzése, a kreativitás, a kreáció ösztönzése, és a vállalatok, a KKV-k különös tekintettel, a KKV-kra ezek támogatása addig, amíg szilárd láb, szilárdan lábra állnak. 1 millió 400 ezer tudás iparában, az intelligencia iparában vannak, ők teremtenek a legtöbb munkahelyet, 24%-át a 2000 óta teremtett munkahelyeknek őt teremtik, és ez különösen igaz a KKV-kra. Tehát sok munka áll előttünk, készen állok erre. Nos, először is a növekedés ösztönzésére térnék ki. Ez a szabadalmon keresztül ö, történhet. A telefontól, a háztartási gépeken keresztül, az autókig, ez mindenre vonatkozik. A márkákra, a ö, szerzői jogokra, a könyvekre, ö, filmekre. Ez az innováció kulcsa. A feltaláló így kapja meg a szükséges finanszírozás, hogy továbbra is innováljon és létrehozzon. Európának innoválnia kell. A belső piac a legfontosabb alapja ennek az innovációnak. Feltalálóink innovációit védenünk kell, ez világszinten érvényes. Az egyik innováció hozza a másikat. a mi időnkben kell érnünk a globális piac idején, az internet korában. A kereskedelmi modell változik, új technológiák vannak. Az online film és zene, az elektronikus könyv, mindezekre kell gondolnunk, a kulturális sokféleségre, amikor azt nézzük, hogy hogyan digitalizálják egész kulturális örökségünket. Mielőtt rátérnék konkrét javaslataimra, még azt mondanám el, hogy elsősorban a magánszereplőkkel kihasználják ezeket a lehetőségeket. De a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok ezt meg kell könnyítsék, nem csak a globális részvevők számára. Nos, ez a hozzáállásom, így fogom holnap bemutatni az európai stratégiát a szellemi tulajdonjogról. Enabling legislation, ez a jelszavunk. Léne elnök úr, Köszönöm, hogy Gáló asszony jelentése alapján ilyen munkát végeztek. Kastex asszony is részt vett a munkában, elmondta a véleményemet. Megpróbáltam mindent figyelembe venni, minden frakció véleményét. A G8-ak minisztere éppen erről tárgyalnak. Csak európai stratégia képzelhető el. Ennek több pontja is van. Az egyikkel már sokat dolgoztak, az a szabadalom. Egységes szabadalom, elfogadható áron, pontosabb leírás, hiszen egy millió szabadalom leírás van Münchenben, a szabadalmi hivatalban. Ez egy aranybánya a kutatók számára valamint egységes jogrendet kell megvalósítanunk. Mindent meg fogok tenni, hogy az első európai szabadalmat az önök mandátum alatt és az én mandátuma alatt adják ki, és számítok a segítségre, elnök úr, Bernai Rapkai, Maldassari asszony és Manders úr segítségére sokat dolgoztak ezen a témán. Ez az első téglája ennek a stratégiának. Másrészt pedig a szerzői jogok. Itt az újságíróktól az írókig terjed a skála. A jelenlegi szabályok megfelelnek -e a digitális kor kihívásainak? Van-e konvergencia a digitalizált világ felé, a globális, azonnali terjesztés felé. Öt ö, gondolatot mutatnék be ezzel kapcsolatban. Először is válasz az erői jogok közös kezelésére. Ez egy nagyon hasznos eszköze a jogkezelésnek a nyár vége előtt javaslatot fogunk benyújtani arról, hogy hogyan lehet a közös jogkezelést áttekinthetőbbé tenni. Második gondolat, internet a kutatás örökségünk továbbélését és tovább adását kell lehetővé tenni. Holnap azt fogom javasolni, könnyítsük meg ezt a továbbadást ezt a terjesztést. Ezt az irányelvet fogja tárgyalni holnap a bizottság. Harmadik gondolat a szélessávú technológia új jövőt jelent az internet számára. Ez a filmek üzemeltetésében is új világot jelent. Zöld könyvet fogunk kiadni az audiovizuális iparról még idén 2011-ben. Negyedik gondolat, a magánmásolat kérdése. 27 jogrend verseng van egymás mellett a piacon. Nem koherens a helyzet. A munkát újra kezdem az összes érdekeltel az iparral, a többi férrel, és európai jogkeretet, hatékonyabb jogkeretet fogunk létrehozni. Ötödik gondolat, 2012 vége előtt jelentést fog benyújtani a 2010-es irányelv alkalmazásáról a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban. Nos, ennyit a szerzőjogokkal kapcsolatban. Harmadik munkaterület a márkák az eredet megjelölés. Az európai márka nagy sikernek örvend, más régiókat is érdekel a világban. Alicantéban már ö, majdnem millió márka bejegyzés van. 2010-ben 98 ezer új bejegyzési kérelem érkezett. 98 ezer kérelem. Sok erőfeszítést tettünk, hogy megkönnyítsük a benyújtást. Még tovább szeretnénk menni, még világosabbá tenni egyes kérdéseket a márka védelemmel kapcsolatban. Hisz ez a beruházások védelme az üzleti titokvédelme nem megfelelő, sem pedig az eredet megjelöléssel kapcsolatos titkok, hogyha nem élelmiszerről van szó. Gondolok itt a cseh üvegre, illetve a belga csipkére. Nincs európai minimális keret. Szeretnék elgondolkozni, hogy a belső piacot ez irányba is szabályozott. Nos, ez a harmadik munkaterület Negyedik munkaterület a szabadalommal, márkákkal, szerű jogokkal kapcsolatos védelem. Ez a kalózkodás elleni harcot jelenti. Itt a közegészségügy kérdése is felmerül, hiszen hamisítanak gyógyszereket, illetve munkalkalmakról, hiszen sok ezer munkahelyet veszélyeztet a hamisítás. A stratégia keretében akciótervet fogok javasolni a kalózkodás és a hamisítás ellen. A pedagógiát szeretném előtérbe helyezni, a felvilágosítást azokkal szembe, akik esetleg elindulhatnak a kalózkodás hamisítás irányába. Jobb adatbázis szeretnék azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a hamisítás. Jól kell ismerni ahhoz, hogy jól tudjunk fellépni. Az alikantai intézményre fog épülni az európai kalózkodás és hamisítási megfigyelő központ. Ennek a költségvetése növekedni fog szemet a kollégámmal együtt a ö, vámosok képzését fejleszteni ö, fogjuk. Az Alicantei irodának ö, a mandátumát ki kell terjeszteni, ehhez új jogszabály szükséges, erre holnap megteszem a ö, javaslatot Három szöveg jelenik meg a bizottságtól holnap egyszerre. Szeretném hozzátenni, hogy a hamisítás elleni harcban szeretnék jobb együttműködést azon területekkel, ahonnét jön a hamisított a kínaiakkal, már tárgyaltam az Afrikai Unióval kapcsolatban vagyok, és nagyobb együttműködés lesz ezekkel a vidékekkel, hogy a hamisított cikkek ellen harcoljunk. 2012-ben át fogjuk tekinteni a az erre vonatkozó jogszabályokat. Köszönöm szépen az önök munkáját a konzultáció során. Hatástanulmányt fogunk a 48-2004-es irányelv hatásáról végezni. Koroszkodás elleni harcra térnék most rá erre többféle válasz van. Az új kereskedelmi modell is ez. Ahhoz szükséges a megfelelő védelem. Nem arról van szó, ezt már elmondtam a Gyuri Szakbizottság előtt, hogy kriminalizálni kellene bárkit. Az információ, a pedagógia, a kommunikáció az az eszköz, amelyet szeretnék előtérbe helyezni. Meg kell találni a technikai jogi módszeri módszerét annak, hogy a kalózkodás végző honlapokat ellehetetlenítsük. Hollandiában a Brain szervezet sikeresen lép fel ez ellen. Még egy szó egy olyan területről, amely igen fontos számomra, de azt hiszem, csak számomra Berlinger úr számára is, Lidia Geringer, de Rottenberget is, a ö, handicappel élőkről van szó. Ö, az érdekeltek-e való együttműködésről memorandumot ö, adtunk ki, megállapodást írtunk alá és adtunk ki. Ö, az átdolgozás 2012-re várható a szerzői jogok irányelvéről, és itt odafigyelek majd a javaslataikra, hogy milyen kivételezés legyen a szellemi tulajdonjogok területén, hogy megkönnyítsük a handicapel élők életét. A második nagy fejezettel fejezem be, ez az elsőhöz kapcsolódik, és a vállalatokkal kapcsolatos. Ez nyilvánvalóan a Single Market Act része. Itt slágvortagban hat területet sorolnék föl. Az első a különböző vállalati formák, amely biztosítani kell, amelynek biztosítani kell a mobilitást. A cél az lévén, hogy az európai magánvállalat megszülessen és megszilárduljon mint vállalati forma. Nemrég tárgyaltam a német hatóságokkal erről, Berlinbe jártam egy célból, hiszen ott komoly fenntartások vannak, és remélem, hogy az elnökség erőfeszítéseit támogatni tudjuk, és kompromisszum születik az európai magánvállalat társaságával kapcsolatban. A május 30-ai versenyképességgel foglalkozó miniszterek tanácsán. Regner asszony a 14. irányjel alakulását figyeli, ezért is jelzem, hogy magam sem feledkeztem meg erről a témáról, csak megpróbálok sorban haladni. Először kell látni az európai magánvállalat státusza hogyan alakul, és utána jön a székhely áthelyezés és a 14. irányelv. Második munkaterület a vállalatokkal kapcsolatban az administratív terhek csökkentése. A, ö, jú, júliusban fog mutatni egy jogszabálytervezetet a negyedik és hetedik irányelv átdolgozására. Ez meg kell könnyítse a kkv életét, és 1 milliárd 700 millió euró megtakarítást kell jelenjen a KKV-knak, hogyha az könyvesi szabályok rugalmasabbak lesznek. Ez a 2009-es változás kiegészít, hiszen ez lehetővé teszi, hogy a tagállamok a mikrovállalatok helyzetét, helyzetét könnyítsék. Ezen a területen végre újra halad a munka, miután hónapokon keresztül a tanácsban leállt a munka, hála a magyar elnökségnek, amelynek szeretnék köszönetet mondani. Remélem, hogy a mikrovállalattal kapcsolatban is sikerül megegyezni, a versenyképességi miniszterek jövő heti ülésén. Talán második olvasatban sikerül ö, megállapodni. Ennek a témának az előadója az önök elnöke. A határon át ö, nyúló átláthatóságot ö, szeretnénk ö, könnyíteni. Kurt Reichner az előadója ennek a jelentésnek aláhúzta, hogy ez a polgárokat, a vállalatokat és a hatóságokat egyaránt érinti. Harmadik munkaterület európai vállalati jog. Ezen aktívan dolgozunk, jó, modern jogi megoldások szükségesek. Más 16-án, 17-én volt egy konferencia, többek részletek többek közülnek elnöke az európai vállalatról szólt. Milyen harmonizáció szükséges, mik a leghatékonyabb eszközök. Ezzel kapcsolatban köz, meghallgatás várható, és zöld könyv a jövő év elején. Köszönöm szépen, hogy ebben részt vesznek előre is. Negyedik munkahelyet munkaterület vállalatirányítás. Jobban kell működjenek a vállalatok, hozzá kell járuljanak a növekedéshez, legyenek felelősebbek. Áprilisban vitát indítottunk, amelynek célja a vállalatirányítás javítása a közép és hosszú távú döntések elősegítése, a rövid távú döntések kárára. Az Európai Parlament Alexandra Tyne és Ashley eh, Fox munkája révén hozzájárult ehhez a munkához, ezért eh, most megvan a munka alapja, és az összes a törzsén jel, jegyezett vállalatra ki fog terjedni ez az új jogszabály. De szeretnénk, hogyha kiterjedne a törzsé nem jegyzett vállalatokra is. A ö, sokféleség kell azonban jellemezze a ö, vállalatirányítást ö, és a nők helyzetének rendezése is. Ötödik munkaterület audit a zöld könyv 2010. októberében jelent meg, ennek folyamányaként dolgozzunk azon, hogy melyek a legjobb eszközök, hogy a válságból kiossunk. A, az piac is válságban van. Tudom, képviselő hölgyek és urak, hogy nem a képviselők okozták a válságot, de legyen átláthatóbb ez a terület. Nos, ez az, amivel foglalkozunk. Van egy másik terület is. amelyre a zöldkönyv várhatóan kitér. Javaslatot fogunk tenni az év végén, amely figyelembe veszi Antonio Massip Hidalgo jelentését, amely júliusra várható. Interakció van, kölcsönös hatás a kétszer munkák között. Utolsó munkaterület, és akkor le is zárom. Egy nagyon fontos területről van szó, a szolidáris gazdaságról social business, mondjuk, ahogy Londonban nevezik. E, idén erre javaslatot Tajani úrral, biztos úrral fogok e, benyújtani, európai e, alapítványról rá fogok javaslatot tenni, és elgondolkodunk továbbra is az Európai Egyesületek státuszáról. Európai jogrendet fogok javasolni a szolidáris befektetési alapok számára. Ezeknek minősítésen kell majd átesniük csak megemlítem a KKV-k hozzájártását a finanszírozáshoz, amelyel szintén az év vége előtt szeretnénk foglalkozni. Elnézést, hogy hosszan szóltam, de pontos akartam én Most pedig meg fogom hallgatni önöket. Köszönöm szépen bizottságok munkát. Sok munka vár önökre a következő hónapokban, mert holnaptól várható ezeknek a dokumentumoknak a megszületése egészen jövő év végéig. Köszönöm szépen a raportőröknek, a koordinátoroknak. Tudom, hogy Valisz asszony és Szika úr milyen munkát, Cika kolléga milyen munkát végeznek. Köszönöm szépen bizalmukat, javaslatokat, támogatásukat. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, amiért ilyen szépen bemutatta előadását. Azt hiszem, hogy alig ha fordulhat elő, hogy ez a szakbizottság úgymond munkanélkül marad az elkövetkezendő egy évben, és még a legutóbbi jogalkotási időszakból is még akad feladatunk. Köszönöm szépen az előadását, sokan szeretnének hozzászólni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, Biztos úr, igen nagy öröm és megtiszteltetés számunkra az, hogy párbeszédet folytathatunk önnel ma azokról a kérdésekről, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak. Rendkívül hektikus időt élt, meg ezt tudom, hiszen mi magunk is várjuk stratégiáját, amit majd holnap fog bemutatni éppen ezért megértem, hogy nem lehet részletkérdésekbe bonyolodnunk a stratégiával kapcsolatban most, vagy a következő javaslat terveivel kapcsolatban sem fogunk megtudni részleteket, de ha megengedi, azért egy kérdést felvetnék. És remélem, hogy ezzel kapcsolatban néhány szót azért tud még majd mondani nekünk. Filmekről beszéltünk, európai filmekről, és megállapítottuk, hogy nagyon sokan hatása alá kerülünk, alakulunk a filmek kapcsán. Nyilvánvalóan a pozícióinkat meg kellene őriznünk e területen, sőt, még ki kellene építenünk, erősítenünk a zenei szolgáltatások, a film szolgáltatások azonban nagyon gyakran költségesek. Az európai produkciókat, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon kevés tagállamból vannak a szövetségekben, szervezetekben tagok. Nem tudom, hogy nem elég az ösztönző, nem vonzó a jogok érvényesítésére, tehát hogy más európai országok produkcióit is megmutassuk? Vagy nem megfelelő egyszerűen az idő erre most? 2002-ben született meg a vonatkozó törvény. Tudom, hogy valóban csekély az érdeklődés, és eh, elsősorban amerikai gyártásokat mutatnak újra meg újra. De mégiscsak a mi tagállamaink kulturális környezete mégiscsak egészen más. Elképzelhető az is, hogy nincs hajlandóság más tagállamok filmjeit, produkcióit bemutatni. A kérdésem tehát az, hogy mekkora az érdeklődés az európai produkciók bemutatására, tehát a német, angol, francia produkciókon kívül más tagországok alkotásainak bemutásáira több mint 400 millió fogyasztónk van, és kérdés, hogy a kulturális értelemben kreatív emberek érdekében mit tehetünk? hogyan tudunk stabil piacot kialakítani. Nyilvánvalóan ez jobb előfeltétel lenne az Európán kívüli finanszírozás is felmerülhet. Biztos úr, reméljük azt, hogy konkrét, kreatív javaslatokat fogunk kapni, illetve hallani Nelly Cruz, és hozzájárul majd a megoldáshoz reményeink szerint. Kérdésem tehát az, hogy ugyanúgy értékeli a helyzetet, mint mi, hogy Európának jobban, többet kellene a különböző tagállamok zene és film kultúrájából profitálni, azt felhasználni. Hiszen ez a fejlődés és a kreatív e- Európa létrehozásának egyik eszköze is lehet. Nagyon fontos lenne ez a belső piac szempontjából is. De hogyan tudunk vajon mi a folyamathoz hozzájárulni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, Lichtenberg kolléganő a következő. Köszönöm szépen. Biztos úr, rövid leszek, hiszen már a vita eleve később kezdődött. Annak a kérdése, hogy hogyan tudjuk a kulturális örökséget jobban elterjeszteni vagy segíteni, és a kulturális sokrétűséget is Európában, én úgy gondolom, hogy összekapcsolódik egy olyan kérdéssel, amelyet itt nagyon nehezen tudunk megoldani. Például a szerződési jog olyan művészek számára, akik külföldön dolgoznak. És akik egyre rosszabb körülmények között, sőt egyre inkább romló körülmények között kell, hogy dolgozzanak. A szerződéseik lassan már a legalacsonyabb szintű normákat sem érik el. Épp ezen a területen lenne szükség arra, hogy megfelelően gondoskodjunk előre. Ugye nekik azt mondják, mondjuk a színésznek, hogy van 150 más kollega is, aki toporog az ajtó előtt, fogadja el ezeket a feltételeket, és ez óriási probléma. Amikor a kulturális örökségről van szó, akkor ugye megemlítem, hogy az Európa Fórumon hétvégén ott voltam én is, a Duna térséget mutatták be, és azt állapítottuk meg, hogy a nem nagy nyelvi csoportokból érkező filmek egy nagyon egyszerű problémán buknak el, mégpedig azon, hogy ezek a kisebb produkciók nem tudják megengedni maguknak sem a feliratozást, sem a szinkronizálást. Hogyha lennének erre külön rendelkezések, intézkedések, akkor úgy gondolom, hogy megfelelő hozzáférést biztosítanánk például svéd filmekre, magyar nem akarok kisebbséget mondani, tehát, tehát a kisebb nyelvi, kulturális terek számára is, hiszen ők is elengedhetetlen részei véleményem szerint az európai kulturális örökségnek. Tehát, hogyha ez meg lenne, akkor szerintem tehát ezt meg lehetne oldani például, hogyha egy támogatási súlypont lenne. Hatalmas segítséget jelentene ez a filmek képi nyelvezete eltérő, és hogyha még a nyelvi nehézség is erre ráhelyeződik, akkor egyszerűen hozzáférhetetlenek ezek a művek. Már csak azért is, mert Franciaország, Németország, Anglia meg tudják engedni maguknak a feliratozást, a többiek pedig nem. Egy dolgot akarok ezzel mondani. A kulturális sokrétűség és azok jelenléte a nyilvánosság eh, számára is néha nagyon aprós dolgokon bukik el. Abszolút nem a nagy megoldásoknál. A nagy megoldások közül azt szeretném, hogyha minél hamarabb konkrét vitát indíthatnánk a, a gyűjtő, a collecting societies, a, tehát a díjbeszedő társaságokra vonatkozóan, és foglalkoznánk a, az árva művekről, és egyszerűen elvesznek ezek a művek. Azért is említem, mert a két háború közti irodalmat például én magam rendkívül izgalmasnak tartom, nagyra értékelem, és egyszerűen eltűnik. Arról van szó, hogy a kulturális örökséget nem szabad, hogy veszni hagyjuk. A többiről pedig kollégám fog majd beszélni. A Köszönöm szépen, Berlinguer kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném elmondani, hogy mennyire csodálom Bernyé biztos urat, hiszen hatalmas tervet vázolt fel, nagy politikai akarattal és nagy kultúrpolitikai lendülettel áll neki feladatának. Ez egy hatalmas kihívás, ha szemügyre vesszük, hiszen számos intézkedés javaslattal jött hozzánk, és adatokkal. Beismerem, eddig aggódtam azzal kapcsolatosan, hogy a bizottság esetében vajon ugyanazt a naptárat használják-e, mint mi, hiszen de úgy tűnik, hogy most már a bizottság megtalálta megfelelő ütemet a munkavégzéshez. Mindez természetesen nagyon fontos, és nagyon jó volna, hogyha önöknél és nálunk, is, nálunk is ez egyfajta mércévé válna. Tehát nagyon nagy benyomást tett rám, más szóval az, amit ön javasolt. Mindez nagyon fontos az európai kultúra számára is, főként az európai közös piacon, a kulturális területen tevékenykedők számára. Mindez érinti például az európai műsorszórási szervezetet, az európai kulturális kultúrában dolgozók jogait is érinti. Nagyon fontos, hogy mindez jogszabályban csapódjon le. Gondolok például a gazdátlan művekre. Ön említette ezeket. Nagyon fontos, hogy ezen a területen is vannak, legyenek bizonyos jogszabályok, ugyanez igaz a díjbeszedő társaságok tekintetében is, illetve beszélt a szabadalmi jogról is. Két olasz képviselőt is említett ön, biztos úr, itt a szakbizottságban, tehát két olasz képviselőt. Kedves barátom, Baldassare, aki az imént a szabadalmi jog témakörében nem, ahogyan szokott, olasz értelemmel reagált, hanem európaiként, hiszen ez számunkra egyre inkább szinonímává válik. Nagyon üdvözöljük azt, hogy ez a fokozott együttműködés, amelynek mi olaszok nem örültünk eleinte annyira, most már kézzelfoghatóvá válik, és ennek értelmében csatlakozunk az ön javaslataihoz, és ennek megfelelően folytatjuk majd a munkát. Azt hiszem, hogy ön itt egy megfelelő partnerrel rendelkezik a mi személyünkben, Évek óta vár, várunk egy európai szabadalomra, és még mindig nem létezik ilyen. Röviden a díjbeszedő társaságokról. Természetesen értem, hogy még a nyári szünet előtt szeretne javaslatokkal előállni, de azt hiszem inkább ősszel kerülhet majd sor arra, hogy ezt megvitassuk. És ami a díjbeszedő társaságokat illeti, azt hiszem ez a sarokköve mindennek, hiszen ez rendkívül fontos a díjazott művészek jogai vonatkozásában. Azt hiszem, hogy itt egy megfelelő irányításra van szükség a díjak beszedésére vonatkozóan, átláthatóságra van szükség, megfelelő rendelkezésekre van szükség a hatályban lévő szabályokra nézve, máskülönben nem jutunk előre. Rendkívül fontos, hogy itt egy megfelelő, látni, hogy van egy megfelelő lobby. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magunkra a művészeket, akiknek be kell érniük retorikai fordulatokkal, nagyon fontos, hogy valóban megteremtsük a megfelelő hatalmi pozíciót, ezt intelligens módon kell megvalósítani, mint az Európai Bizottság, mint a szakbizottságunk részéről. Tehát az önök részéről, Bárnyi biztos úr, valamint a mi részünkről itt a Júri Szakbizottságban. Hiszen ez szükségszerű Átláthatóságról van szó, egy egységes igazolványról. Nagyon fontos, hogy ez ezen a területen is működjön, és hogy a kulturális téren tevékenykedők megkapják azt, amit, ami őket megilleti. Aztán még egy dolog, ami például a kulturális téren tevékenykedőket illeti, nem csak a szerzőkről van itt szó, hanem például a fogyatékkal élők esetében nagyon fontos, hogy megfelelő alapelveket fogalmazzunk meg, amelyek jogilag kötelező érvényűek lesznek, és azt hiszem ez lesz a kulcsa a sikerhez, kulcsa sikerhez és támogatjuk Önt a munkájában. Elnök Bártazár kolléga. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, hiszen remek dolog, hogy lehetőség van erre az eszmecserére, és a hasznos információkat is megkaphattuk. Köszönöm határozottan a szavait, a célkitűzéseket, hiszen ezekkel teljes mértékben egyet tudok érteni. A kalózkodás elleni harc, az európai márka, a, a kultúrában érintettek igazságos kifizetése, és egy sor egyéb dolog, amely nélkülözhetetlen az európai belső piac kiteljesedéséhez, és ahhoz, hogy kiutat találjunk a még sajnos mindig csak meglévő válságból. Ha megengedi néhány rövid kérdést, egyszerű kérdést tennék fel. Az európai szabadalommal kapcsolatban először. A bizottság úgy gondolom ezen a téren valóban mindent megtesz azért, hogy a nemzetközileg szokásos szabályoknak megfelelően és azok alapján a megfelelő bírósági gyakorlatnak nyisson utat. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a fordítások, a szabadalmi jog fordításainak szabályozásáról is beszélnünk kell, csak így lehet egységes jogi keretünk. A következő a vállalatok kérdése. Nagyon fontos volt, amit említett biztos úr, mégpedig az, hogy a, a közbeszerzés átdolgozása keretében meg kell nézzük azt is, hogy milyen eszközökkel lehetne pontosan a középes vállalatokat segíteni, azt biztosítani, hogy elkerüljön a torzulás, a piaci torzulás és hogy a rendszer ne a középrétegeket sújtsa. Köszönöm szépen, Gálló kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Barnier biztosnak az elvégzett munkáért. És azért is, hogy betartotta a határidőt, valamint figyelt arra, hogy szakbizottságunk tagjai ne unatkozzanak a következő évben. Két kérdésem van, nagyon röviden fogok szólni, mert azt hiszem, hogy már kifutottunk az időből. Az első kérdés nagyon hasonlít ahhoz, amit Baldassar kollégám tett fel. Milyen határidőn belül várható a szabadalmi változás? Hogyan juthatunk ki a 2011 március 8-ai vélemény útjából hogyan lehet egységesíteni, és mikor a rendszert. A másik kérdésem kevésbé sürgős. irányelv tervezet a szerőjogok közös kezelésvel kapcsolatban. A bizottság eljutott-e addig, hogy válasszon opciót az európai útlevélre? Gondolok itt és feltételezve az igenlő választ, elég előre tart -e ahhoz, hogy megismerhessük a kritériumokat, vagy a kritériumokat az államok állapítják meg, vagy ö, vannak konkrét javaslatok? Köszönöm. Köszönöm szépen, Budó kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, noastră kolléga következik, parancsoljon. prezentat ő örülök, hogy itt van bárnyi, biztos, hogy bemutathatja a kezdeményezéseket. Ezek közül nagyon sok üdvözlendő egyesekkel, azonban lennének, egyesekkel kapcsolatban azonban lennének kérdéseim. Arról beszélt, hogy átláthatóság, felelősségérzet a pénzügyi piacokkal kapcsolatban Ezeket a kezdeményezések, ezek a kezdeményezések esetleg a pénzügyi költségeket növelnék, ahelyett, hogy védelmet biztosítanának, és hosszú távon talán éppen a versenyképesség csökkenésével találkoznánk az USA-val szemben a ö, nemzetközi piacon. Engström, bitte. Köszönöm, Engström úr következik. Köszönöm. Először is köszönöm a biztos úrnak, hogy időt szakított ránk, ezt nagyra becsülöm benne. A fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, illetve a látássérültekkel kapcsolatban két hete Strasbourgban fogadtunk el egy állásfoglalást a kulturális és kreatív iparágakban rejlő potenciál felszólításáról és egy módosító ebben a szakbizottságban különösen fontosnak bizonyult, amelyben az Európai Parlament kifejezte a béli támogatását, hogy minél több könyvet bocsássunk a letesérültek rendelkezésére, hogyha braille írásban például egy országban elérhető egy könyv, akkor más országban élők nem tudják eh, elolvasni, nem olvashatják el. Tehát Újországban, Egyesült Királyságban, Amerikában máshol, máshol hatszor kellett különböző, eh, hat különböző alkalommal kellett mondjuk Harry Potter könyveket Braille-re átültetni, ez így nem jó, ezt próbáltuk meg eh, változtatni. Egy kötelező érvényű VIPO szerződés bevezetésével kapcsolatban változtatja, meg kívánja változtatni az állás foglalását az Európai Bizottság. Június közepén lesz a következő tárgyalási forduló. Egy új álláspontot várhatunk -e az Európai Bizottságtól? Ezt nagyon üdvözölnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Masztáka kolléga következik. Köszönöm én is a biztos úrnak, hogy ellátogatott ma délután közénk be kell valljam, magam nem vagyok jogász végzettségű, és a kulturális szeremi tulajdonok jogokról nem fog beszélni, de kissé e, elrettentő számomra az a megfogalmazás, ami a kaloszkodásról, illetve gyógyszerhamisításról szól. Igen komoly munkát e, végeztünk e, Dali biztos úrral, például azon a jogi kereten, amely a fogyasztókat védi a hamisított termékekkel szemben. Ön ugyanúgy beszél a hamisított termékekről, mint a kalóz honlapokról. Ez számomra ijesztő. Szerintem a gyógyszerhamisítás és az internet kalózkodás között óriási különbség van. A megfogalmazás ön szerint egy általános definíció kell, hogy legyen. Attól tartok biztos úr, hogy mindent kriminalizálni készülünk. Még egyszer mondom, az internetes kalózkodás nem ugyanaz, mint a gyógyszerhamisítás. Erre nem is kell, hogy reagáljon. második kérdésem, technikai eh, lehetőségeket említett arra, hogy eh, megvédjük magunkat. A bűnözők mindig egy lépéssel előttünk eh, tartanak a rablók mindig egy lépéssel a pandúrok előtt járnak, ezt lássuk be. Ugyanakkor a megelőző lépések fontosak lehetnek, például a tájékoztatás, az emberek eh, figyelmének a felhívása, mm, ez talán fontosabb és jobb megoldás, mint a teljes kriminalizálás. Végezetül, és holnapra majd ezt nyilván megtudjuk, eh, hol van az ön elképzelésében a kriminalizálás, illetve az egyéni szabadságok között. Köszönöm szépen. Kastex asszony. Euh, Köszönöm szépen, biztos úr, csatlakozom kollégáimhoz, és én is gratulálok ehhez a sok munkához, amelybe belefogtak az irányelvek a mi asztalunkon is meg fognak jelenni, majd akkor reagálok a legtöbb kérdésre. Most a szabadalomra térnék ki, mint ahogy kollégáim is kérdezték számíthatunk-e a holnapi kommunikáció során, közlemény során, hogy egységes jogrendet tesznek kilátásba, helyeznek kilátásba. A bírósági ítélet isméretében sajnos blokkolás van. Egyelőre nincsen európai szabadalom, minden nemzeti bíróságnak külön kell döntenie, és elképzelhető, hogy egymásnak ellentétesen döntenek. Íme a kérdésem. Köszönöm, Köszönöm, Lechner kolléga, majd Régner kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid megjegyzést szerettem volna csak tenni, tekintettel az időre is, amely már jócskán elszaladt. Benyé biztos úr egy lenyűgöző programot mutatott be. A delegált jogi aktusokra kérdeznék rá. Biztos úr, nagyon nagy támogatója, szószólója vagyok a delegált jogi aktusoknak, és úgy gondolom, hogy a parlament saját magának nem tesz szívességet azzal, hogyha minden egyes részlettel maga akar foglalkozni, de az a benyomásom, hogy a bizottság, az Európai Bizottság ez esetben sok-sok jogszabály esetében és az ön életékességébe tartozó két jogszabálynál is túllő a célon. És a jogalkotás azon területét, amelyre a delegált jogi aktusok vonatkoznának, nagymértékben kiszélesíti, ezért kicsit bosszantó, hogy nekünk a parlamentnek mindig újra és újra visz, ki kell harcolnunk azt, hogy hozzánk visszakerüljenek ezek. Az ön által javasoltak gyakran realisztikusak, nagyon reális célokat tűznek ki, de sokszor delegált jogi aktusokat irányoznak elő, amelyek szerintem messze túllőnek a célon, és az ön által említett irányelv a kereskedelmi regiszterrel kapcsolatosan azok összekapcsolásáról egy nagyon jó lépés lenne a gazdaság fejlődése irányába, de ez is problematikus elemeket tartalmaz azzal kapcsolatban, amit említettem. Szerettem volna ezt szóvá tenni, mert az az érzésem, hogy a bizottságon belül mindenütt, nem csak az ön illetékességébe tartozó területen, de mindent delegált jogi aktusként szeretnének értelmezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Régner kolléga következik. Köszönöm szépen haboztam, hogy szóljak-e vagy sem, de mégis felszólalok most. A múlt héten az európai szakszervezetek a kongresszusok, kongresszusukon a szociális dömping elleni harcot elították a megbeszéléseik középpontjába. Ön többféle területet említett, corporate governance, a társasági jogreformja. Pontosan ezek a témák azok, amelyek gyakran, amelyeket gyakran arra használhatnak fel, hogy most nem akarom azt mondani, hogy bérdömpinget hajtsanak végre, de a versenyszituációt, versenyhelyzetet gyakran kihasználják ennek révén. Én kérni önt, hogy a horizontális, szociális záradék nyújtotta lehetőségekkel éljen, Összefügg ez az Impact Assessmentről szóló jelentéssel is, amelyet Niebler kolléga készített. Úgy gondolom, hogy a társasági jog megítélésében nagyon fontos ezeket figyelemmel, illetve ezekre odafigyelni. Azt kérném tehát, hogy a jövőben is tegyék ezt fokozottan. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Végezetül szeretnék én is egy megjegyzést tenni. A biztos úr beszélt a konferenciáról, amely a múlt héten került megrendezésre. Az elmúlt héten sikerült elolvasnom az áprilisi jelentést, a reflexiós csoport részéről elkészített jelentést, és ez százszázalékosan alátámasztja azt, amit mi itt már évek óta követelünk a társasági joggal kapcsolatosan, annak reformjával kapcsolatosan. Sok-sok területet említhetnék itt. A kérdésem az, hogy mit kezd a bizottság, az Európai Bizottság most ezzel a jelentéssel. Köszönöm szépen. Biztos úr, szó. Hát- Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, megpróbálok pontosan és röviden válaszolni. Megszülöm asszony a filmipari termelés kérdését tette fel. Nemzeti kezdeményezések is lehetnek ezen a területen. Mindig is kíváncsi voltam arra, hogy egyes országokban miért tűnt el a gyártás, és miért folytatódik másokban. Dél-Korea olyan ország, ahol a filmgyártás igen erős. Franciaországot kicsit jobban ismerem, kezdeményezést hozott, nemzeti szinten törvény van, és minden mozi jegy árában benne van, bármilyen nemzetiségű filmet néznek meg, egy olyan adó, amelyből a pénz a francia filmgyártáshoz kerül. Nincsenek véletlenek, ami a digitalizációt illeti a ö, filmipar termékének digitalizációját. Ez a kérdés a zöld könyvben fel fogjuk tenni. Évvégéig tehát ezt jegelem. Itt szerzői jogi kérdések vannak, de azok mások, ö, mint a zene vagy a könyv esetében. Ezt figyelembe kell vennünk. Jegyeztem a kérdését tudom, hogy olyankor teszi fel, amikor az európai filmgyártásról nem kell lemondani. Tegnap egy nagy fesztiválon, világfesztiválon, Kámban aranypálmát adtak ki, ö, amerikai film kapta, de sok európai film is kapott elismerést. Lichtenberger asszony feltett egy kérdést erre válaszolnék most. A nyelvek kérdése, a fordítások kérdése. Vannak európai programok, és ezeket fel kell használni. Például a média területén. Veszélyú asszonynak, kollégámnak erről fogok számolni. A szükséges finanszírozás azonban meg kell teremteni, vagy meg kell tartani a filmek termékeinek lefordítására. A zöld könyv az audiovizuális iparról fog szólni arról is, amit most kérdezett. Lichtenberger asszony a kulturális örökség továbbadásával kapcsolatban a külföldön dolgozó művészek kérdését is felvetett. Amikor külföldről beszél, akkor nem tudom, hogy Európát vagy Európán kívüli világot ért ezen. Szerintem az európaiak egymás számára nem külföldiek, ez szemantikai kérdés. Ön Európán belül értette. Igen, rendben. Franciaországban, amikor azt mondják a külföldiek, az, azt mondják, az európaiak nem külföldiek. nehéz kérdésről van szó. A 2001-es irányelvet át kell dolgozni, ez a szerzői jogokról szól. Itt nem csak a művészekről van szó. Mire jogosultak a bevétel, illetve a nyereség mely részére? Fogunk foglalkozni ezzel a kérdéssel, és minden esetre jegyeztem a kérdését. Szólt a filmek szinkronizálásáról. Márstrom asszonynak már azt válaszoltam, hogy Vasiliu biztos alá tartozik a kérdés. Nőn érdekes kérdés merült fel. Kevés pénz van, egyetértek. De a rendelkezésre álló pénzt legalább tartsuk meg. Arról szólt, hogy vannak kisebb nyelvek, kisebb országok. Nos, úgy gondolom, hogy a nyelvi sokszínűséget tiszteletben kell tartani, nem csak nagy országok vannak, nagy nyelvekkel, hanem mások is. Ez része azon szövegnek, amelyek, amelyet a szerző jogokról dolgozunk ki, a szerzőjogok kezeléséről. Szeretném, hogyha az egységesség a kulturális sokféleséget szolgálna. Együtt kell majd ö, dolgozni. Lichtenberger asszonynak válaszolnék, és Berlinguer úrnak azzal, hogy holnap a globális stratégia mellett más is be fogok mutatni, nem csak azt az út tervet a szellemi tulajdonjogról. Csak hogy tudják, hova tartunk, ebben a stratégiában benne lesz minden, ami a szerzőjoggal tulajdonos. Holnap fogom bemutatni a szerzővel nem rendelkező művek sorsáról szóló tervezetet. Ez ki terjed a filmművészet termékeire, de kiterjed a rádióprogramokra is. Köszönöm szépen a javaslatot fel fogjuk használni remélem, hogy a lengyel elnökség alatt előre tudunk majd lépni. Berlinguer úr és Lichtenberg asszony, Gelo asszony szóltak a szerzői jogok közös kezeléséről. Az ezzel kapcsolatos javaslatot szeptemberre kívánjuk elkészíteni. Az, hát a nyár vége előtt most itt játszhatunk a hetekkel. Bonyolult kérdésről van szó. Két kérdésre szeretném kitérni egészen pontosan. Minden kollektív kezelő szörv átláthatósága és irányítása, és az online rendszer Minden esetre jobban meg kell felelnünk a szerzők, felhasználók, fogyasztók elvárásainak digitalizált korunkban a licenceket gyorsan kell kiállítani és számlázni, e, gyorsabban kell elosztani a szerzőknek a jövedelmet, és ez teljesen átlátható módon kell tegyék. A kollektív jogkezelők re mind érvényes lesz ez. Ami az útlevelet illeti, jogkeretet szeretnénk létrehozni, és ez megkönnyíti majd a licencek odaítelés, odaítélését. Nem tudom, hogyan nevezzik majd ezt útlevélnek vagy másnak. Minden esetre a repertoárok egységesítését szeretnénk elősegíteni, és a szerzői jogokat kezelő váltók működését megkönnyíteni. Köszönöm szépen Berlinger úr megjegyzését. A ma, munka ma este fejeződik be, ezért nem tudom átadni, de a közleménynek íme a szövege. Ezt a grémium holnap fogadja el. Ennek a konklúziójában 18 javaslat van mindegyik esetében dátum is fog szerepelni. És akkor ö, teljesen világos lesz az úti terv. 18 javaslat van, ezek közül többet felsoroltattam, közös jogközelés, szabadalom, kereskedelmi titok. Ennyit a szerzői, a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban a nyár végére mutatjuk be szülőnket a szerzői jogokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen Belászerre és más olasz kollégáknak az európai hozzáállását. Visszatérek arra a kérdésre, amely a joghatóságról szól. Most két rendeletről van szó, 25 ország megerősített együttműködésben van. Szeretném elmondani, ez egy felhívás, észszerű, hogy Spanyolország és Olaszország is csatlakozik ez. Nem fogják diszkriminálni az olasz-spanyol vállalatokat. Használhatják a szabadalmat, de jobb lenne, hogyha olyan szabadalmat használnának, amely a 27 országot védi. Nem lesz diszkrimináció ez a javaslat gazdaságilag nélkülözhetetlen a vállalatok számára, és politikailag elfogadható az olasz kormány és a spanyol kormány számára. Ami a joghatóságot, illeti az egységes joghatóságot, Baldassarre úr, Gáló asszony, Kastex asszony említették. Nos, olyan javaslaton dolgozunk, amely független bíróságot illet, állítana föl, ehhez nemzetközi megállapodás szükséges. Ez a javaslat figyelembe veszi az EU bíróság véleményét. Ez alapja munkánknak. a 2007 és 2009 között kidolgozott megállapodás alapján dolgozunk, a szükséges módosításokat elvégezzük, és meg akarunk felni az EU bíróság elvárásainak. Holnap a jövő héten foglalkozik ezzel tanácsülés. Ugyan fejezés alapján, amit a tanács tagjainak írtam, és lesz egy további megbeszélés júniusban. Remélem, hogy az egységes joghatóság kérdése a Dán elnökség alatt eléri a megoldását. Sur les marchés publics, euh, je vous ai affiché. Baldassare Baldassare úr szólt a közbeszerzésről. A januári zöld könyvben a közbeszerzéssel kapcsolatban olyan intézkedéseket mutatunk be, amelyeknek nem nagyon van előzménye. Administratív terhek csökkentése. Itt válaszolok Meldeszére úr kérdésére. Hallottam. Azt javasoltuk, hogy az adminisztratív terhek csökkenjenek, és csoportokba osszák a szerződéseket, ez jobban megfelel a igényeinek, illetve lehet lehessen kötelezővé tenni az alvállalkozásba adást a KKV-k eh, előnybe részesítését. Jelenleg a KKV-k a eh, közbeszerzések 40%-át kapják meg. Melleszer úr, tudom, ahogy ön is, hogy 90%-át adják a munkahelyeknek a KKV-k. Ezért az a célom ezen a területen és más területen is, Tajani úrral egy nagyon erőterve, elő, erőteljes tervet kidolgozni a KKV-k támogatására a finanszírozásukkal kapcsolatban, a könyvelésükkel kapcsolatban, az administratív egy, egyszerűsítésekkel kapcsolatban, a KKV-ket érdeklő szabadalmakkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy feltette ezt a kérdést. Nagyon odafigyelek, meg fogják látni ennek az eredményét a következő hetekben, hogy a KKV-k a belső piacon megkapják az őket megillető szerepet. Az a ö, benyomása a KKV-knak, hogy a belső piac az megkötéseket jelent, és nem lehetőséget. Ö, Odő úr volt. Másról, nem a szellemi tulajdonjogról, hanem a KKV-kat érintő szabályokról. Ez talán az Ekkon szabadságra tartozik, de most a célegyenesben vagyunk, készítünk egy irányelvet a bázeli szabályokkal kapcsolatban, a prudenciális szabályokról van szó, 600 oldal. Megpróbáljuk a, biztosítani a bankok támogatását a vállalatoknak. Ne kérjék azt, hogy semmit ne tegyek, a bázeli szabályok léteznek, a G20-ak államfői ezt jóvá hagyták, a lehetőleg okosabban kell eljárnom. A bankok finanszírozzák a gazdaság háromnegyedét. Pont fordítva van, mint az usa az USA-ban a piac finanszírozza. Három nálunk a bankok. Armstrong Korea, köszönöm szépen a megjegyzését. A látássérültekkel kapcsolatban, hát valóban korlátozottak a lehetőségek. ezért van nemzetközi szintű ajánlás. 2012 végére megszületik az a szöveg, amely derogációt fog tartalmazni, és megkönnyíti a látássérültek életét, életét és munkát, és általában a fogyatékkal élőkét. Mastakla úr. Pontosan tudom hogy a kalózkodás és a hamisítás nem ugyanaz, nem ugyanúgy kell kezelni őket, meg is különböztettem. A hamisítással kapcsolatban a maffia vonal is felmerül. A közegészségügyre is veszélyes a gyógyszer valamiatt. Ami a kalózkodást illeti, nem is akarom kriminalizálni, ezt a tevékenységet, információt szeretnék, pedagógiát, és elérni azt, hogy egyes honlapok szűnjenek meg. Lechner úr. Ön ö, szólt a delegált ö, jogokról. Nos, el kell fogadni a Lisszaboni szerződést, azzal kell együtt élni. Azt mondta a jogi szolgálat, hogy csak így lehet eljárni. Csefkovics kollégám foglalkozik ezzel. Keret megállapodás van az Európai Parlamenttel, és természetesen elfogadjuk a delegált jogokat. Regner asszonynak válaszoltam a ö, hamisítással kapcsolatos kérdésre. Hallottam felhívását, Regner asszony. Ö, személy szerint engem nem kell meggyőzni. Nincsen szociális kohézió nélkül tartós gazdasági eredmény. De innováció nélkül sincsen. Mind a kettőt figyelembe veszem. Köszönöm szépen, hogy ezt a felhívást intézte hozzám. Biztosíthatom, hogy a belső piac kezelése során ezekre is kitérünk, és a szociális impaktot, hatást vizsgáljuk. Lina elnök részt vett a minap a vállalati jog és vállalati irányítással kapcsolatos munkánkban a munkacsoport eredményét megismerhetük. Ez jó alapja a munkák, tehát nem fogom átvenni az összes javaslatokat, de jó alapja a munkának a ma szövegeknél, amelyeket majd be fogunk mutatni a vállalati jog, a vállalati irányítással kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmüket! Elnézést, de távoznom kell. Köszönjük szépen, biztos úr. Gyakrabban fogunk találkozni a jövőben, e témakörben. Nos, most pedig következő javaslatom van, messze túl vagyunk az előre kiszabott időt, és holnap kilenckor kezdenénk akkor a koordinátorüléssel, és utána folytatnánk az ülést. Egy dolgot mindenképp meg kell tegyük, Szeverin urat meghallgassuk, egyébként nem jutunk előrébb. Van-e valakinek fenntartása ezzel kapcsolatban? Bernár? Fenntartásom